Euh, Kedves kollégák, köszöntök mindenkit, köszöntöm Jean-Claude Junckert. Szeretettel köszöntöm Önt a zöld frakcióban, illetve az EFA zöld frakcióban itt Brüsszelben. Jean-Claude Junckerrel ma egy nagyon érdekes kísérletet teszünk, Szeretnénk kitalálni azt, hogy ki is Juncker úr, ki rejtőzik a személy mögött. Amit megtanultunk az elmúlt hetekben, az az, hogy ő nem zöld. Ezt megtudtuk a választási kampány során is. Amit szintén eh, érzékeltünk, az az, hogy ön nem sem teljesen kereszténydemokrata, illetve csak kereszténydemokrata, és pont a kereszténydemokraták kételkednek az Európai Parlamentben abban, hogy te tényleg kereszténydemokrata vagy-e. Tehát ők téged úgymond részidős szociáldemokratának tekintenek. Amikor a választási kampányban elindultál Ska Keller, José Bové ellen, illetve Martin Schulz ellen, aki német képviselő. Sor került egy televíziós csatára, és a televíziós csata után, én ezt természetesen nyomon követtem, az derült ki, hogy alig van különbség Martin Schulz és Jean-Claude Juncker között. Néhányan elkezdtek viccelődni, és Julcról és Junckerről beszéltek, Julcról és Junckerről, és egy kicsit panaszkodtunk, hogy hát a két kakas úgymond szinte mindenben meg tudott állapodni, De Brüsszelbe a legnagyobb frakció támogatását élvezve jöttél hozzánk, és ez azt jelenti, hogy mi tartjuk a szavunkat a csúcsjelöltek kapcsán is, mivel te élvezed a legnagyobb frakció támogatását, mi a tanácsot nyomás alá helyeztük, hogy csak egy jelölt lehessen a bizottsági elnök posztjára, és ez legyen Jean-Claude Juncker, de mivel mi zöldek vagyunk, ez az elfűség úgymond az intézményi vitában nem jelenti azt, hogy mondjuk, amikor te eljössz uh, uh, hozzánk a parlamentre, és azt kéred, hogy támogass, támogassuk, nem biztos, hogy támogatni fogunk téged. Azt, hogy támogatni fogunk-e téged, illetve hogyan fogunk támogatni, ezt szeretnénk ma tisztázni, és nagyon jónak találtuk azt, hogy te, Jean-Claude Juncker, nem mondtad azt, hogy egy nagy koalíció áll mögöttem, hanem azt mondtad, hogy uh, hogyan lehetséges uh, az együttműködés a kisebb frakciókkal, azokkal a frakciókkal, akiket nem vontak bele azokba a dílekbe, amelyeket az Európai Parlamentben közvetlenül az Európai Parlamenti választások után elindítottak. Hát ez most egy nagyon izgalmas ülés lesz, két és fél órát szántál ránk. Én igen nagyvonalúnak tartom a témák tükrében, azonban ez nem túl sok idő, Számomra különösen négy tématerület van, amelyekről azt gondolom, hogy ezek számodra és számomra is meghatározóak, számunkra is, számomra a legfontosabb téma a polgárok és az európai politikusok közötti kapcsolat. Te is folytattál választási kampányt, én féltem a jobboldali eltolódástól, de amit nem vártam, az az volt, hogy Európában ennyire eltávolodik az európai politika, Meg szeretném kérdezni azt, hogy te, mint egy nagyon régi Európa érdekeért küzdő politikus, hogyan tervezed ezt a szakadékot a polgárok és Brüsszel között megszüntetni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos azt is tisztázni, hogy mit kezdjünk ezzel, mit kezdjünk azzal, hogy a válság Európát még, igaz, a válság Európát még igazságtalanabbá tette, ami az igazságosságot illeti. Nagyon sok kárt tettünk, azt gondolom, és zöld szempontból nagyon fontos az, hogy foglalkozzunk a fenntartható fejlődéssel. A fenntarthatóság tudjuk, hogy a TTIP miatt, ezt különösen tudjuk, tehát a fenntarthatóságot teherként és nem pozitív kihívásként tekintik. Azt, hogy Európa gazdag, azt tudjuk, de az is igaz, hogy nem mindenki gazdag, viszont gazdasági térségként mi vagyunk a világ legnagyobb, leggazdagabb térsége. Az, hogy egyre kemény szívűebbekké válunk, azt látjuk a földközi tenger térségében a menedékjogi kérdés kapcsán. Ez a téma is fog bennünket foglalkoztatni, és hogyha kelet felé tekintgetünk, Ukrajna, Oroszország felé, és elgondolkozunk ezekről a kérdésekről, három társulási megállapodás kötöttünk együttműködtünk három kelet-európai állammal, és ha ebbe belegondolunk, akkor is marad még egy nagy nyitott kérdés, mégpedig az, hogy miért nincs egységesség Líbia, észak afrika Szíria, a közel-kelet témáiban, illetve vajon lehetséges-e az, hogy az Európai Unió a következő ciklusban egységes külpolitikát tud-e kialakítani. Jean-Claude Juncker, tudom, hogy nagyon sok témát vetettem fel, és Filipnek adom majd meg később a szót a moderációhoz, de először parancsolja, te kapod meg a szót. Jó reggelt, kedves kollégák, kedves Filip. New technologies. Voilà. Um, nagyon örülök annak, hogy eh, itt lehetek. Igen, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek eh, eh, Brüsszelben, és mivel Brüsszelben esik az eső, ez azonnal katasztrófát jelent, de miért is? Hát ezt nem tudom. Lehet, hogy azért, mert a belgák már csalódtak a futball mérkőzése kimenetele miatt, és szomorúak. Luxemburg sosem győzött Németországgal szemben, tehát én nagyon örülök az eredményeknek úgy általában véve. Tehát akkor ma nyerni kell. Nagyon örülök annak, hogy jó európainak neveztél. Tetszett az, hogy azt mondtad, hogy jó európai vagyok. Az azonban nem tetszett, eh, hogy úgy írtál le, mint egy régi dinoszauruszt, és eh, éppen ezért örültem annak később, hogy egy kicsit eh, nüanszírozott módon mutattál aztán be. Azért jöttem ide, mert akartam, ez fontos nekem, a kapcsolatot felvettük, élén kapcsolatban voltunk a választások óta, számos kapcsolatot tartottam fenn, nagyon sokkal önök közül, az els, előző ciklus alatt is az Európai Parlament nem egy nagy ismeretlen a számomra. Fiatal korom óta jártam ide, hiszen az Európai Parlament, a Demokrácia Háza, az Európai Demokrácia Háza, éppen ezért nem örültem túlságosan annak, hogy sok európai politikai erő megállapodott abban, hogy a nagy politikai mozgalmaknak az európai választásokon listákat kell állítaniuk. Én nem hiszek abban, hogy Észak-Finnország Észak-Finnország polgárai azért mentek volna el választani, mert Juncker volt az egyik jelölt a bizottsági elnökség posztjára, azt gondolom, hogy itt innovációra van szükség, és a következő választásokon ezzel foglalkozni kell majd. Azért jöttem ide, mert a zöldeket mindig is hasonló gondolkodású csoportnak gondoltam, az európai melletti érvek tekintetében, Európa párti párt ez, és a zöldek mindenütt az összes európai tagországban azokhoz tartoznak, akik Európát megvédik, hiszen Európát meg kell védeni, és Európa mellett kell kiállni, kardoskodni. és a zöldek mindig is kimutatták azt, hogy zavarja őket a kormányok mindennapos fellépése, amikor pontosan az ellenkezőjét mondták annak, amit megígértek, azért, mert a nemzeti parlamentjeikben a közvélemény előtt justifikálniuk kellett magukat. A szocialisták, a liberálisok, a néppártiak és Európa pártiak. A jövőbeni vitáknak nem szabad felesleges vitáknak lenniük. Nagyon fontos az alapvető kérdésekről beszélni, ami a politikai szervezeti felépítést illet, és meg kell osztanunk a közös értékeket. Miért fogadtam el a jelölést a bizottsági elnöki posztra. Ezt elvég nem terveztem az életemben. Mi luxemburgi miniszter voltam 30 éven keresztül, amely úgymond ellene van az emberi jogoknak. Tehát 19 évig dolgoztam az országomban, és ott maradtam volna, hogyha a luxemburgi eh, párt tiszteletben tartotta volna a 20. választások eredményét, tehát végül is eh, belementem abba, hogy elfogadom a jelöltséget, Annak idején 2004-ben majdnem megválasztottak ezen alkalommal, illetve annak idején nem fogadtam el a jelölést. Jelenlegi alkalommal azonban éltem a lehetőséggel, Miért is fogadom el ezt a kalandot? Miért Szeretném azt megtenni, amit remélek, hogy megtehetek. Ha megnézzük, hogy mi történik Európában, akkor kiderül, hogy az ember azért lesz bizottsági elnök, mert meg akarja változtatni a dolgokat, és ezeket meg kell változtatni. Nagyon sok dolgon sürgősen kell változtatni, vannak olyan dolgok, amelyeken középtávon és hosszú távon. A kampányban, a választási kampányban Számos prioritást határoztam meg, amelyekről beszéltünk közösen a választási kampányban. Jelentős hátrányjal eh, indultam más eh, jelöltekkel szemben. Az eurózóna mérlegét kellett, hogy megvédjem, ez nem volt könnyű, ezt mindenki tudja, és meg kellett védenem az Európai Tanács mérlegét, ez sem volt könnyű, ezen kívül meg kellett védenem a bizottságot. Könnyű volt ez a feladat? Hát nem annyira úgy érzem, Viszont ami a barosszó bizottság mérlegét illeti, én nem ennek a bizottságnak leszek a, az utóda, itt vannak hiányosságok, vannak olyan hiányosságokat, amelyeket a bizottság maga fogadott el, Én voltam az egyetlen jelölt a mi listánkon, vannak, akik nem mondták el, hogy mit gondoltak. Voltak televíziós viták. Az egyik sivárabb, mint a másik. Rebeka elmondta, hogy Schulz úr túlságosan eh, szociáldemokrata, Én a saját prioritásaimat a választási kampány középpontjába állítottam, azért, mert ezek azok a nagy prioritások és kérdések, amelyek foglalkoztatják a polgárokat, ez pedig a növekedés és a foglalkoztatottság. Ezeket a témákat előkelő helyre tűztem a napirenden, úgy mint mások, ezek nem kizárólagos témák voltak, amelyekkel csak mi foglalkoztunk, de én már mások előtt ezeket a témákat megemlítettem. Már mások előtt világossá tettem azt, hogy óriási szakadék van, amely már évek óta érzékelhető Európa polgárai között és az európai projekt között. Ezt pedig különböző tényekre vezetem vissza. Egy tényezőt kiemelnék, néhány állam és kormányfő, akik közé én is tartozok, náluk az volt érzékelhető, hogy Európát olyan fórumként emlegetik, ahol nem lehet megállapodni semmiben. Európát egy olyan szervezetnek írtak le, amelyet nem lehet úgymond elég gyorsan elhagyni. Mindig is nehéz volt az európai csúcs találkozók után, az európai miniszteri találkozók után kiállni. Ott mindig azt mondogatták, hogy ezek nyertek, ezek veszítettek. Tehát a kompromisszumok így kerültek bemutatásra. Európában nem az a helyzet, hogy közösen veszítünk, csak együtt tudunk ugyanis nyerni. Hát Európáról sokkal tiszteletteljesebb módon kell beszélnünk, jobban kell Európát tisztelnünk, és az európai demokráciát tisztelnünk. Soha nem fogtam fel azt, hogy a miniszterek tanácsában a vita, ahol ellentétek vannak, miért kell ezt azon nyomban válságként megbélyegezni? Miért kell ennyire dramatizálni a helyzetet? Vannak alapvető különbségek, álláspontok, de miért muszáj ezt mindjárt eltúlozni, mint hogyha óriási szakadék feszülne. Minden nemzeti parlamentben, a belga parlamentben is, vagy például a német Bundestagban, amikor itt viták vannak, és különböző vélemények vannak, amelyek összecsapnak, akkor azt halljuk, hogy ez Belgium vége, eh, Németország hanyatlása. Nem hallunk ilyeneket. Ki akadályozza meg például Luxemburgot abban, hogy szabadon hozzáférhessen a tengerhez? Remélem, hogy majd nekünk is lesz tengerpartunk. Én szeretem az összes fejedelemséget, a kisköztársaságokat, és a szomszédos országaimmal nagyon szimpatizálok. De, mint említettem, egy jobb, megfelelőbb retorikát kell alkalmaznunk Európa kapcsán. De természetesen azt sem szabad állítanunk, hogy az Európai Unió egyenlő Európával. Azt gondolom, hogy az Európai Tanács nagy erőfeszítéseket tesz, ezt pedig el kell ismerni, nem csak kritikával eh, kell illetni mindazt, amit az Európa Tanács végez. Tehát az Európa Tanács, az Európai Unió nem egyenlő Európával, viszont nem kell azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amelyek nem tartoznak rá. Tehát az EU-nak nem kell az összes európai problémával foglalkoznia. A szubszidiaritás elvét folyamatosan emlegetik, de nagyon gyakran meg kell állapítsuk azt, hogy még akkor is, amikor az elvekben meg tudunk állapodni, a megvalósítást, az elvek megvalósítását tekintve nem tudunk mindig megállapodni. Én a szubszidiaritás elvének támogatója vagyok. Természetesen ez a szociális doktrinának nagyon fontos része. A szociáldemokraták sokáig gondolták azt, hogy ők az egyetlen kardos harcosai a szubszidiaritás elvének, hogy monopóliummal rendelkeznek, ezt dogmaként tekintették. Én úgy érzem, hogy a szubszidiaritás elve és a szubszidiaritás elvének nem tiszteletben tartása a, megmagyarázhatja a polgárok elégedetlenségét az európai projekttel, illetve fásultságát. Éppen ezért nagyobb tiszteletet kell teremteni a szubszidiaritás elve számára is Európában. Nem szabad elvesznünk a mindennapok apró cseprő részleteiben, illetve a polgárok életében nem szabad beavatkoznunk. A polgárok felsultságához a válság is vezetett, ahhoz, hogy kiábrándultak Európából, de ezt egy kicsit relativizálnám azonban. Természetesen jól ismerem az európai országokat, jól ismerem a helyi regionális feltételeket. Nem sikerült megállapodni abban Európában, hogy hogyan lépjünk tovább. Nem voltak eszközök, amelyekkel rendelkeztünk volna, a válság elsodort bennünket, és éppen ezért állapítottuk meg azt, hogy Európában különböző hangulatok voltak, A válság kapcsán megtapasztaltuk azt, hogy nem tudtunk mindig azonnal egységesen cselekedni, és kigazítási programokat kellett elfogadnunk, amelyeket megvalósítottunk az érintett országokban. Ami pedig a hatásokat illeti, a szociális hatásokat, a társadalomra kifejtett hatásokat, ez kapcsolódott bizonyos igazságtalanságokhoz. Természetesen ez amiatt is volt így, hogy mert gyorsan kellett cselekednünk. A növekedés és a foglalkoztatás az a két pont, amelyek, amely a polgároknak leginkább szívügye. A több növekedést azonban nem lehet úgy megvalósítani, hogyha az ember egyre több adóságot halmoz fel. És úgy sem, hogyha gátlástalan módon liberalizálunk a munkaerő piacon, illetve megszüntetjük a szabályokat. Én sokáig munkaügyi miniszter voltam, és nem tették az, amikor merev munkaerőpiacról beszélünk. Azt gondolom, hogy igenis szükség van a védelemre, és nem fogadható el az, hogy a munkavállalók az egyetlen tényező, amikor a gazdaságban egyenlőtlenségek alakulnak ki. Hát én nem támogatom a hiányosságokat, az adóságok felhalmozását, azért, mert tudom, hogy Európában mi a helyzet a pénzügyi politikákkal, és ez hogy alakult az elmúlt években. Ez pedig egy olyan téma, amely különösen szívügyem, azért, mert gondolok a fiatalok jövőjére is Európában. Támogatom a költségvetési fegyelmet, viszont nem, támogat, nem támogatom a um, az eltúlzott, megszorító intézkedéseket. Tehát fegyelemre szükség van, de a nagyon súlyos megszorító programokra nincsen. Fontos lenne hogyha a gazdasági hatásokra készítetnénk egy tanulmányt, mielőtt a programok megvalósítására sor kerül. Hogyha a szükséges programok megvalósulnak, akkor szükség van egy b is, arra az esetőségre, hogyha a bizottság, illetve más szervek előjelzései nem megfelelőek, ahogy ez előfordult. Talán nem túl sok esetben, de mégis volt rá példa bizonyos fontos esetekben is. Én örülnék annak, hogyha közösen elgondolkodnánk arról, hogy a trojkát hogyan lehet egy elemző szervvel felváltani, amely inkább megfelel Európában a demokratikus elveknek. Én nem örültem annak, hogy a trojkában részt vett vesz a Nemzetközi Valuta Alap, viszont a bizottságnak nincsenek megfelelő kapacitásai ahhoz, hogy ilyen jellegű programokat megvalósítson, illetve kidolgozzon. Ma a bizottság rendelkezik ilyen kapacitásokkal. és a nemzetközi valutalapnak ott kell fellépnie, ahol erre szükség van. Meg kell próbálni ezekben a kérdésekben önállóan tovább lépnünk. Az euró csoport természetesen szintén fontos, hogy ebben részt vegyen. Jó lenne, hogyha a trojkába bekapcsolódhatna, hiszen az csoport, azokat az országokat képviseli, amelyek euróval rendelkeznek. Én eh, az adócsalás és a szociál-dömping ellen vagyok. amikor ezeket a témákat megemlítem, már a testbeszéden látszik a hallgatóság köreiben, hogy mit gondolnak az emberek. Az én országomban jelentős előrelépéseket tudhatunk magunk mögött. Április 10-én az elmúlt évben a luxemburgi parlamentben a banki titok rendszerét jelentetnek végét jelentettem be, megszűnt a banki titok, ehhez egy jogi aktusra volt szükség a vállalkozások megadóztatásához, és a pénzügyi tranzakciós adó kapcsán is folytatni óhajtom a munkát, és örülnék annak, hogyha a nyereséget ott adóztatnák meg, ahol ezek megjelennek. Éppen ezért a vállalkozások megadóztatásával még egyszer foglalkoznunk kell. Valószínűleg ez nem jár előnyökkel bizonyos országok részére, de nem szabad azt sem megengedni, hogy bizonyos országok kárára legyen. Európa érdekeit kell szem előtt tartani. Európában egy kicsit erkölcsösebbé szeretnénk tenni az adózási területet. Nem fogadható el az, hogy bizonyos országok egy tisztességtelen adó verseny áldozataivá váljanak. Sokáig foglalkoztam egy etikai kódexsel ebben a témában, tehát ismerem a területet. Ami a minimálbért illeti. A minimálbér már létezik Európa néhány országában, és én örülnék annak, hogyha amikor arról van szó, hogy a pénzügyi előrejelzések kialakítása kerülnek, akkor a saját eszközökről is egy kicsit eh, intenzívebben folytassunk gondolkozást. 95 óta fontos nekem az, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzunk. Amikor a pénzügyi előrejelzésről beszélünk, akkor Európában nagy a vita, mert nincsenek eh, saját eszközök. Ha lennének saját eszközök, akkor gyorsabban meg tudnánk egyezni a költségvetés témájában, akkor két óra alatt ezt letudhatnánk. Most két hónapra van szükség, azért, mert minden egyes soros elnökség kell, hogy foglalkozzon ezzel a témával, és azt gondolom, hogy a témával még tovább kell foglalkoznunk. Stimmt. Ja. Was das Freihandelsabkommen mit äh, äh ami az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást illeti. Rendben a egyes specifikus kérdéseket utólag is a kérdések Feltételek körében megbeszélhetjük. Tehát akkor ezzel foglalkozhatunk a vita során, és akkor térjünk át esetleg a beruházásokra. Ami a magánterületet illeti, azokban az országokban, ahol a közberuházások lefelé kerültek korrigálásra, ez a terület megváltozott. És szeretném, hogyha Európa közberuházások területévé váljon. De distribuer des postes, sauf une remarque qui a conduit à certains émois. Nos, úgy döntöttem, hogy megvárom, hogy először a frakcióknál meghallgassanak, mielőtt beszélek a beruházási bankkal, és megnézzük, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a magán beruházások is megsokszorozódjanak és így az európai beruházások volumenét meg lehet sokszorozni, ennélkül nem igazán lehet semmilyen előrelépést elérni. Nos, úgy vélem, hogy a különböző beruházási programok leírásánál mindenképpen figyelembe kell tenni a különböző gondokat, amik elvileg nem gazdasági természetűek, de oda, ö, oda kell figyelni tehát az energia, energetikai kérdésekre, a megújuló energiaforrásokra, stb. stb. Tehát ezek olyan ö, olyan környezetbarát vagy zöld megfontolások, amelyek igenis a jövő felé jövőre utalnak, tehát Európát a megfelelő útra terelnék a jövőben. Tehát persze ezeken is el kell gondolkodni, ezeken a kérdéseken, de a beruházások prioritást jelentenek csak úgy, mint az európai bürokrácia csökkentése. Nem azt mondom, hogy az elődeim nem tettek meg ezért, nem tettek ezért eleget, de azért még szerintem van tennivaló. És jó lenne, hogyha megfelelő együttműködés alakulna ki közöttük, függetlenül attól, hogy önök majd hogy fognak szavazni. És én szeretnék, sőt szükség, is, szükségem is van arra, hogy a zöldekkel rendszeresen egyeztessek, bölcs dolog lenne, tehát, hogyha önök nem állnának ezen igényemnek ellen, nagyon fontos azt áll, hogy kialakuljon ez a párbeszéd, hogy Európa szava hihető legyen. Merci Jean-Claude. Köszönöm szépen Jean-Claude ezt a, ezt a meghatározó expozét. Nos, most következnek majd, a, most következik majd a vita. Egyébként Barroso úr kinevezését kétszer is elleneztük, és természetesen az összes jogalkotási folyamatban jó lenne az, hogyha a többség akarata érvényesülne. Most pedig a zöldek, zöld frakció második összetevőjének képviseletében adná meg a szót Telikábrásznak. Ábrásznak ő feltesz egy kérdést, erre kérlek, hogy válaszolj, és utána pedig kezdődik az igazi veta. Je vous parle au nom d'Ale, comme Köszönöm szépen. A Európai Szabad Szövetség nevében és Katalónia, Vels Skócia képviseletében kívánok szólni. A zöldekkel 1997 óta vagyunk szövetségben, és ennek keretében azon régiók érdekében próbálunk fellépni, ahol különösen fontos lenne a decentralizáció és az emberi jogoknak a védelme. A zöld kollégáim ezzel kapcsolatban majd további kérdésekkel fognak előállni, de nekem mindenképpen a szívemet nyomja egy kérdés, amit most közreadnék. Néhány hónapja Katalóniában és Skóciában különböző utakat járnak, választottak a polgárok, szeretnék a saját kezükbe venni a politikai, a demokratikus jövőjüket. Skóciában lehetősége van arra az embereknek, hogy népszavazás keretében egyedülálló módon döntsenek a jövőjükről ezt az eljárást egyeztették az Egyesült Királyság kormányával és az Európai Unió illetékes hatóságaival is. November 9-én azt is tervezik, hogy Katalóniában egy népszavazást tartanak, és ennek keretében a tartományi törvényhozásnak a jogalkotási hatók, hatásköréről döntenek. Ezzel kapcsolatban lesz meghallgatásunk is. Ahogy ön elmondta, ön szereti a kis eh, fejedelemségeket, köztársaságokat, ez igazán öröm számunkra. A kérdésünk ezért a következő. Hogyan reagálnak az európai intézmények, és ön személyesen abban az esetben, hogyha Skóciában eh, igent mondanak a népszavazáson, és eh, a katalóniai meghallgatáson is ebbe az irányba mennek a dolgok. Köszönöm szépen a kérdést, ennél pontosabb kérdés feltételt ritkán hall az ember. Én mindenképpen tiszteletben kívánom tartani a demokratikus véleménynyilvánítást Európában. Ugyanakkor itt a különböző állam területekkel kapcsolatban megnyilvánuló arrogáns hangnemmel kapcsolatban nem kívánok állást foglalni. Gondolok itt bizonyos spanyol hangokra és az Egyesült Királyságbeli hangokra. Mindenképpen az ilyen kérdésekre választ kell találni. Skócia jelenleg az Egyesült Királyságnak a része. Nem, nem úgy nevezzük őket, a Skócia és az Egyesült Királyság, hanem az Egyesült Királyság integráns részének tekintjük őket. Én nem kívánok erről most vitát folytatni. Ezt a vitát azoknak kell lefolytatniuk, akiket közvetlenül ez a kérdés érint. Ez is egy olyan kérdés, ami a szubszidiaritás tárgykörébe tartozik, és ami mérehatóbb elemzést igényel. Továbbiakban nem kívánok erre válaszolni. Még csak azt szerettem volna elmondani, hogy ön tiszteletben fogja tartani a népszavazásnak az eredményét, és az európai intézmények tiszteletben fogják tartani, hogyha a polgárok szabad akaratukból ilyen döntést hoznak Szabadon, demokratikusan, saját akaratukból. Ugyanis az egy Európai Unió tagságát nem tudja majd az új állam úgy elnyerni, hogy egyszerűen egy levelet ír valakinek. L'opinion toute faite à ce sujet Non, ah non, bon. non. C'est un, voilà une autre intersection. C'est un point de débat également. Donc, pour la suite du débat, nous allons donc procéder euh, selon un mode. Most pedig miután ez a kérdés a saját körünkben is vitákat vált ki. Az Európai Parlament klasszikus eljárásmódjának megfelelően folytatjuk a dolgot. Mindenki egy percet kap a kérdés feltételre, és utána Jean-Claude-nak lehetősége van, hogy a válaszát kifejtse. Itt most a különböző hozzászólókat fogom megnevezni, és utána Jean-Claude válaszra kap lehetőséget. Az első kérdés 5 percben a demokrácia a kormányzati működés demokráciája. Ahogy ismerjük a demokráciát ma Európában, ez bizonyos hiányosságokat mutat. Vannak olyan kormányok, amelyek a nép kormányának tekintik magukat, de azt is láthatjuk, hogy a közhatalmat egyre inkább a pénzpiacok hajtják uralmuk alá, a multinacionális vállalatok, pedig nagyon nagy befolyással vannak eh, a közféle tevékenységére, és könnyen tudnak játszani a különböző országok által biztosított adózási előnyökkel. Ezért a polgárok, a választók akarata adott esetben olyan irányba fordul, ami demokratikusan nincs legitimálva, és nem feltétlen arra törekednek, hogy demokratikusan demokratikusan kialakított intézmények működjenek tovább. Az első kérdést Janik Zsadó teszi föl. aki tagja a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak. Jó napot, Juncker úr! Az ön egyik prioritása abban áll, hogy a transatlanti eh, fronton egyességet érjen el. Mi nem támogatjuk ezt a perspektívát, ugyanis ellentmondást látunk abban, amit ön mondott a fenntartható európai fejlődésről, a szociális ökológiai szempontokról az egyik oldalon, és ezzel eh, az egyességgel a másik oldalon. Két kérdésem lenne. Az egyik, a beruházásokkal kapcsolatos kérdés. Az állam különböző szintjei, a helyi szint, a tartományi szint és a, a állami szint fontos szerepet kell, hogy kapjon a beruházásokban. Ön támogatni fogja-e azt, hogy a polgároknak a intézményei, a társadalmi intézmények be legyenek vonva ezeknek a beruházásoknak az eldöntésébe, és vissza tudjuk szorítani eh, a polgárok megfigyelését a multinacionális vállalatok által. A választási kampányban azt láthattuk, hogy Európáról az a vélemény formálódik a polgárokban, hogy itt ő, hogy az ő fejük fölött döntenek, az ő beleszólások nélkül döntenek el kérdéseknek. És Európa sokak számára teljesen átláthatatlan hogyha a nagy tárgyalási dokumentumokat, az európai dokumentumokat nyilvánosan hozzáférhetővé tennénk, akkor az emberek tudnák, hogy miről folynak Európában a viták. Ugyanis itt a különböző tárgyalások menetének elkendőzése az intézmények által, ez semmiképpen sem támogatandó. A dokumentumok már nem hozzáférhetőek. Ön a képviselőket, a kormányokat és a polgárokat az őket érintő fontos kérdésekről szélesebb körben kívánja majd tájékoztatni? Igen, Zsadó úr, jó napot kívánok! Ami az első kérdését illeti, a legelső, amit elmondanék az ön hozzászólásával kapcsolatban, hogy a két nagy demokrácia itt a Földön most sajnos nem bízik meg a saját igazságszolgáltatásában. Vannak olyan Egyesült Államokbeli bíróságok, és vannak olyan európai bíróságok is, amelyek eh, ezeket a vitás kérdéseket meg tudják oldani. Én nem vagyok a választott bíróságnak és a mediációnak túlzottan nagy híve, mert ezek az eljárások nem vezetnek feltétlen jó eredményre. Ott a bíró ítéletet hoz, anélkül, hogy igazán megindokolná azt. Nyilvánvalóan a választott bíróságoknak megvannak a maguk érdemei, de én úgy gondolom, hogy itt az ítélethozatalnak a rendes bíróságok útján kell történnie, ami pedig az átláthatóságot és az eljárások, tárgyalások állásának elkendőzését illeti. Nem tudom pontosan, hogy most mi a tárgyalásoknak az állása. Én sem vagyok mindent ható és mindent látó. Én is csak jelenleg a polgár szemével látom a folyamatokat, sokszor nekem is az a benyomásom, hogy az ember azt se tudja, mi történik. Ez pedig nyilvánvalóan bizalmatlansághoz vezet, és ez nem, nincsen igazán a hasznunkra itt Európában. Jó lenne, hogyha időben és értelmes keretek között kapjának tájékoztatást a polgárok, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások állásáról, és ezáltal a világ egyébként két legdemokratikusabb térségét egymáshoz közel tudnánk hozni. Ha az Egyesült Államok és Európa között folytatott tárgyalásokat és vitát transzparens módon alakítanánk, és a polgárok nyomon tudnák követni annak alakulását, mindenképpen előnyös lenne. Hozzátéve azt, hogy a tárgyalási stratégiánkat, a tárgyalási állásunkat nem feltétlen célszerű mindig kiteregetni, hiszen az aztán végül is a tárgyalásoknak a sikertelenségéhez vezethet. Tehát ezt is tudomásul kell venni, hogy dokumentumokat nyilvánosan hozzáférhetővé tenni, nem feltétlen célszerű dolog. Ami a legalapvetőbb dokumentumokat, a tárgyalásoknak a legalapvetőbb kérdéseit illeti, nos ezeket a dokumentumokat e, nyilvánosságra kell hozni, itt a teljes átláthatóság híve vagyok. Vannak olyan dolgok, eh, ugyanis amiket az amerikaiaknak tudniuk kell, Vannak például fogyasztóvédelmi kérdések, élelmiszerbiztonsági kérdések. Ugyanez vonatkozik az adatvédelemre is. Én nem szeretném azt, hogyha itt engedményt tennénk és tárgyalnánk erről az ameriakról. Azt gondolom, hogy az adatvédelemet ki kell venni a tárgyalások alkalmazásából. Én azt szeretném, hogyha a józanész alapján, a demokratikus elvek alapján járnánk el, és hogy az összes vállalkozás a székhelyétől függetlenül európai szabályoknak kell, hogy megfeleljen, ha Európában van. Ez fontos, hogy világos legyen. És nem szabad bekapcsolódni egy olyan vitába, amiből aztán nem tudjuk, hogy keveredünk ki. Tehát meg kell védenünk ezeket az elveket és értékeket. Tamás on treaty change. Tamás következik a szerződés választásokról, Tamás Magyarországról érkezik. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Én ö, ö, először magyarul fogok beszélni. A frakció ülésén, és örülök, hogy mind a ketten jelen tudunk lenni ezen a precedens értékű frakció megbeszélésen. So, uh, Uh, uh, uh. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide hozzánk. A kérdésem, mert indokolja részben az, amit az imént mondott, illetve korábban is. Tehát azért szeretne bizottsági elnök lenni, hogy a változást létrehozza. Szerintünk intézményi szinten is szükség van erre. Aztán azért is fölteszem a kérdését, kérdésem, mert legutóbbi külpolitikáról szóló nyilatkozatában azt mondta, hogy Európának konszolidációra van szüksége, és ezért az a következő öt évben nem lesz bővítés. Ezzel, ezzel az elemzéssel nem nagyon tudok egyetérteni, de ha mégis így van, jó, tegyük fel, hogy így van, Európának konszolidálásra van szüksége, akkor ön szerint intézményi változás, milyen mértékben van szükség? Kell-e szerződésváltozás, változtatás? Ezt, ezen fog -e dolgozni a bizottság? A nagyobb átláthatóságot, a demokratikus legitimáció növelését figyelembe fogja venni, tehát ez megjelenik-e majd a változásokban, hogyha lesz szerződésváltozás, és hogyha lesz erről népszavazás? Válasz. Ez négy kérdés volt, vagy egy? Egy? Jó próbálok a kérdések legalább egy részére válaszolni. Nos, valóban azt szögeztem le, hogy a következő öt évben nem lesznek új tagállamok. Ezt nem azért mondtam, mert ellenséges lennék egy-egy tagjelölt állammal szemben, nem, józanész mondatja ezt velem számukra is, a megjelöltek számára is, és ránk is, számunkra is nagyon fontos az, hogy megfelelően zárjuk le a tárgyalásokat, tehát nem lesz új tagja az Európai Uniónak az elkövetkezendő öt évben. Ez, ne, ez, a, ez nem jelenti azt, hogy megszakítanánk a tárgyalásokat a különböző tagjelölt országokon, nem, épp ellenkezőleg folytatjuk ezeket a tárgyalásokat, de nem hiszem, hogy ezeket le lehet zárni a következő öt évben. Ez lehetetlen. Valószínűleg erre utalt közvetve. Egyébként pedig meggyőződésem, hogy az európai perspektívát fenn kell tartani a tagjelölt országok számára, főleg a Nyugat-Balkánon elhelyezkedő országok számára nagy hiba lenne, hogyha azt a benyomást keltenénk a Nyugat-Balkán országaiban, ami elég komplikált régió, hogy az Európai Unió elfordult tőlük, nem. Az európai perspektívát tehát fönt kell tartani számukra. Ami pedig az általánosabb kérdést illeti a szerződés változásokra vonatkozóan, nehezen tudok erre válaszolni, sőt nem is, ad, nem is akarok erre igazán választ adni. Ehhez vitára van szükség az Európai Unióban. Nem hiszem, hogy szerződés változás lesz Európában. Nem hiszem, hogy erre az európai tagállamok hajlandóak. Lehet, hogy a gazdaság és monetáris unióban lesz szükség szerződés változásra, hogyha ez megtörténik, akkor ugye valószínű, valószínűleg ezt a, a kormányközi módszerre lehet elintézni. Ugye tudjuk, hogy a pénzügyi válság alatt is így tettük. Mégis nem zárom ki a szerződés változást, de azért ígéretet se tehetek erre. Hagyjuk nyitva a kérdést. Köszönöm. Sven Gold következik. A lobbizásról tesz fel egy kérdést. Eh, Juncker. Üdvözlöm, Juncker úr. Beszélt a polgárok és az európai projekt közötti egyre növekvő szakadékról. Ez nekünk is gondokat okoz. Ugyanakkor az önáltal említett okok mellett úgy is gondoljuk, hogy a hatalmas érdekszövetségeknek a parlamentre gyakorolt hatása, a tanácsra gyakorolt hatása, de adott esetben a bizottságra gyakorolt hatása is teljesen átláthatatlan. Úgyhogy két konkrét kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Ön bizottsági elnökként valami fajt bevezeti-e a jogalkotási lábnyomnak az intézményét, ami ugye az Egyesült Államokban már előírás, és ami nyilván tartja, hogy milyen érdekképviseleti csoportok vannak befolyással a jogalkotási folyamatra. A második kérdésem pedig, hogy az átláthatósági nyilvántartást, a lobbisták nyilvántartását kötelezően alkalmazandóvá teszi-e, teljesé teszi-e, és mindenkinek ehhez alkalmazkodnia kell-e. Harmadsorban pedig ugye az Európai Polgári Kezdeményezés éppen módosítás alatt áll. Az elkövetkezendő öt éves időszakban ezt a módosítást ezt fel fogja használni arra, hogy a polgári részvételt Európában erősítse, az eljárást egyszerűsítse, és az emberek ezt a szakadékot kevésbé nyilvánvalónak tartsák. Nos, ami bizonyos szakadékokhoz vezető különös folyamatokat illeti, ezek körébe tartozik az is, Én azt támogatom, hogy a közbeszéd az ugyanolyan legyen, mint a zárt ajtók mögött, a négy fal között folytatott beszéd. Ne legyen a kettő között semmiféle különbség. Én úgy gondolom, hogy az átláthatóság kérdésében átláthatóbbakká kell válnunk. Nem szabad, hogy itt tárgyalások zárt ajtók mögött a sötét elfüggönyöző szobákban történjenek. Engem is foglalkoztat ez a téma. Én azt szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy például az én irodámban ki jár be és ki jár ki, kik adják egymásnak a kilincset, én nyugalomban szeretnék aludni. Akárhogy is hívta átláthatósági vagy lobbista nyilvántartásnak, jó lenne, hogyha ez minden intézményben működne. Én szeretném tudni, hogyha egy bizonyos parlamenti képviselőt meglátogatnak, szeretném, hogy amikor előterjeszt valamilyen javaslatot, akkor előzőleg kivel tárgyalt. Jó lenne, hogyha minden intézmény azonos mértékben venné ki magát ebből a kötelezettségből. A lobby tevékenység az ugyanis az nem csak a parlamentben folyik, hanem a bizottságban is. Az európai publikumnak tudnia kell, hogyha valakinek levelet írnak. A parlament, a jogalkotó, úgyhogy a parlament nyilván attraktívabb eh, a lobbisták számára, mint a bizottság, ami nem jogalkotó szervezet. Mindenképpen az új bizottság új átláthatósági szabályokat fog elfogadni, és ezzel kapcsolatban lesz valami fajta intézményközi megállapodás is, lesznek tárgyalások. Én úgy gondolom, hogy nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, ebbe beleértve a jogalkotási lábnyomnak eh, a létrehozását is. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, szeretném még egyszer megjegyezni, hogy itt azért a józan észt kell hagyni működni. Én az Eurócsoportnak hosszú éveken keresztül az elnöke voltam, így például sokat foglalkoztunk a szerencsejáték adó kérdésével, és ott is azt láttam, hogy sokat beszéltünk erről a kérdésről, de a végén láttuk, hogy aki például árfolyamokról vagy a szerencsejáték adó kérdésről beszél, és teljes átláthatóságot akar, az téved aki <clears throat> aki teljes átláthatóságot kíván, az egész egyszerűen becsapja az embereket. Aki tudta, hogy három nap múlva Görögország része lesz -e az eurozónának vagy sem, aki azt mondta, hogy ezt tudja, az nem mondott egyszerűen igazat az embereknek, úgyhogy az európai kis polgárok kérhetnek ugyan átláthatóságot, de azért itt is a józan észnek kell a határokat megszabnia. Vannak olyan információk, amelyek sokak életét alapvetően meghatározzák. <clears throat> Hogyha jogalkotási folyamatra vagy a különböző intézményi folyamatokra való befolyás gyakorlásról van szó, akkor ott teljes átláthatóságot kell biztosítani, ami pedig a polgári kezdeményezésnek a módosítását vagy revízióját illeti, ezt a szerződés irányozza elő. Ma még nem látjuk, hogy ez a jogi eszköz milyen módon fog majd változni Luxemburgban. Különösen a vízkeret irány elvvel kapcsolatban azt kellett, hogy megéljem, hogy aláírásokat gyűjtöttek a polgári kezdeményezés elindítására, és, azt, és akkor azt láthattuk, hogy e, túlságosan bonyolult a folyamat. Mindenképpen egyszerűsíteni kell a folyamatot, hiszen ez olyan eszköz kell, hogy legyen, amit a polgárok használni tudnak. Úgyhogy erről beszélnünk kell majd. megválaszoltam mind a három kérdést, ugyanakkor szeretném azzal a megjegyzéssel élni, eh, hogy igenis vannak nagyon sokan, akik eh, a háttérben tegeződnek, és itt a nyilvánosság előtt eh, magázódnak, tehát máshogy beszélnek a magán beszélgetésekben, mint a közbeszédben. Kérek, minden, kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az időt, már így is csúszásban vagyunk. A lobbizással kapcsolatban az európai intézményekről beszélünk. A 28 állam és kormányfőnél is létezik eh, a lobbizás, és akkor is lobbizásról van szó, amikor a bankoknál megjelenik Holland vagy Merkel. Péter Eriksson Svédországból a korrupció a kérdése fel, témája. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni, Juncker úr, ha gondolja. Jag ehm, eh, läste herr eh, Junkers... Köszönöm. Köszönöm. Elolvastam Juncker úr prioritási listáját, és eh, el kell mondjam, hogy sajnos kicsit csalódtam. Nem szerepelt ugyanis az átláthatóság, a korrupció elleni harc az európai tagállamokban, avagy az európai intézményekben. Éppen ezért ezért voltam csalódott. Szerintem a versenyképesség, a demokrácia fejlődése szempontjából rendkívül fontos téma lenne ez. A kérdésem konkrétan az, hogy mit tesz ön majd azért, hogy a korrupció ellen fölvegye a harcot. Nagyon sok olyan tagállam van, amelyek, amely ö, komolyan szenved a korrupció miatt. Voltak korábban ö, az Európai Parlamenten belül kezdeményezések a korrupció ellen, például jelentéseket készítettünk ebben a témában, de szerintem azért többre lenne szükség. Tehát konkrét lépésekre van szükség, európai szintű lépésekről, annak érdekében, hogy csökkenjen a korrupció. Jó lenne, hogyha Jean-Claude Juncker egyértelmű kezdeményezéseket eh, tenne ebben a kérdésben az európai intézményeken belül is, illetve a tagállamokban is. Rendkívül fontos lenne ez a jövőnk szempontjából. Je ferai Ön az én prioritásaimról beszélt. Azt szerettem volna jelezni azt, hogy azok az anyagok, amelyekre önök ön utalt, nem újak. Az öt prioritást április 23-án bemutattam, tehát az ön által dokumentum régi. Tehát itt nem egy kormányprogramról van szó a bizottságra nézve. Csatlakozom ezekhez a feladatokhoz. de természetesen a feladatok nem limitálódnak erre az öt prioritásra. És azt gondolom, hogy ez az anyag nem biztos, hogy kezelte az által említett problémákat, hiszen ez a kozós gondolkodásból adódik a bizottságban. Egyelőre még senki nem vagyok. Én egyelőre jelölt vagyok, elnök jelölt remélem jövő kedden megválasztanak, de addig nem tekintem magam elnöknek. A parlament választja meg a bizottság elnökét, és nem az Európai Tanács. De amíg nem vagyok megválasztva, addig felteszem a kérdést, hogy milyen alapon tudnék szólni ezekben a kérdésekben, amelyeket ön feltett. Az igaz, hogy um, a bizottság feladata ez, de egyenlőre én még nem vagyok tagja a bizottságnak. Ami a többi biztos illeti, remélem hamarosan találkozok velük, és remélem, hogy több nő lesz benne, mint ahányra eddig jelöltet állítottak. Visszatérve Sven kérdésére. Azt gondolom, hogy ezt megválaszoltam a lobbizás, az átláthatóság, a kapcsolatok előfeltétele annak, hogy a korrupció ellen fel tudjuk venni a küzdelmet, illetve a nem megfelelő nyomásgyakorlás hatalomkifejtés ellen. És az, hogy milyen európai intézkedéseket lehet még megragadni, erről még el kell gondolkozni. Elnök, köszönöm. Bert? Goedendag, meneer Juncker. Eh, jó napot, Juncker úr! Mint volt eh, miniszterelnök és pénzügyminiszter, nagyon jól tudja, hogy a európai költségvetésnek a 80%-át az Európai Bizottság és mi együttesen kezeljük. Az Európai Számbevőszék ezzel kapcsolatban számtalanszor megállapított, hogy a tagállamok nem végzik el eh, a saját feladatukat. Eh, és azt kérték, hogy eh, a tagállamok bocsássák rendelkezésre a megfelelő forrásokat. Mi az ön terve? Eh, ugye ön pénzügyminiszterként minden évben egyfajta tanúbizonságot kellett, hogy tegyen arról, hogy az európai feladatokra megfelelő forrásokra biztosít. Ezen a téren a e feladat erősítése terén mit tervez az ön által felállítandó bizottság? Beszélnünk kell az európai közfinanszírozás, az európai költségvetésről, és nem pusztán csak arra kérdéssel kell összpontosítanunk, amit ön feltett. Az egyik oka annak, amely részben megválaszolja az európai kiábrándultságát, abból adódik, nagyon gyakran, számomra túl gyakran a költségvetést nem megfelelően használjuk fel miszerint Európa túlságosan költezik, nem ellenőriz megfelelően, ezt mondják. Én tudom, hogy léteznek ellenőrzési rendszerek, ezeket most ismerem meg. Tehát, ha csak szabályok léteznek, ha annyi formalitás van, akkor az ember levegőt sem kap, nem tudja a dolgát végezni, tehát a szabályozási rendszerről el kell gondolkodni. Nem tudom, hogy miért hozták ezt létre, de erről még lesz vita. Örülnék, hogyha pénzügyminiszterek maguk foglalkoznának az európai költségvetésre. Az európai költségvetés, amit jól ismerek, hiszen én voltam az első elnöke a Költségvetési Bizottságnak, Tehát most eh, ezt miniszter helyettesek eh, látják el, és egyetlen pénzügyminiszter sincs benne ebben a csoportban, aki foglalkozna az európai költségvetésre. Tehát én örülnék annak, hogyha az ECOFIN nem csak beszélne az európai költségvetésről, hanem foglalkozna is azzal érdemben. és remélem, hogy a költségvetési szabályozás is egyszerűsödik. Második megjegyzésem. El kell mondani az európaiknak, hogy a pénzekkel való visszaérés, a rossz felhasználás, a tagországok hibája, és nem a bizottság hibája. Hát folyton azt hangzik el, hogy Európa a hibás, de nem Európa a hibás, a tagországok. A tagországok azok, akik nem végzik el a házi feladataikat, és én azt szeretném, hogyha pénzügyminiszterek lennének ezért felelősek, hiszen ez a költségvetési pénz az európai költségvetésből az nemzeti költségvetésekbe kerül. És fontos, hogy ők be tudják bizonyítani a számvevőszék felé, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy ezekkel a pénzekkel ne lehessen visszaélni. Természetesen ennek a rendszernek szavahihetőnek kell lennie, tehát nagyon fontos, hogy minden kormány rendelkezzen belső ellenőrzési eszközökkel. Az én országomban gyakran azt láttam, hogy bürokratikus megszorítások, akadályok megakadályozzák a projekteket, különösen a kis országokban. A projektek kicsik, az összegek eh, csekélyebbek, úgymond soványak az európai költségvetéshez képest, és úgy tűnik, hogy a bürokrácia fontosabb, mint az előnyök, amelyeket kovácsolni lehet lehetményezettek számára. De ezt én már korábban is említettem. Elnök, az első fejezet lezárása után kiderült, hogy van humorérzéke Juncker úrnak, Most pedig Rebekának adom meg a szót a második részhez. Second chapter is... A második fejezet, a második rész a fenntartató fejlődésről szól, ami eh, nagyon fontos a zöld frakció számára. Olyan terület ez, ahol hát vannak gondok, hogyha átveszi az Európai Bizottságot, akkor láthatja ezt. Barozó úr és eh, Öttinger úr mindent megtettek arra, azért, hogy minden, mindent, amit elértünk fenntartható fejlődés címén, fellazítsanak, el lehetetlenítsenek, például klímaváltozás ügyben. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozás Európának inkább terhet jelentett, nem innovációs lehetőséget láttak ebben. Az első kérdés feltevő egy luxemburgi kolléga, Claude Turmes, követ, Turmes következik. Jó napot kívánok, Juncker úr, Jean-Claude. A következőképpen látjuk a helyzetet. Három válság uh, sújt minket, a klímaváltozással kapcsolatos jövő évben lesz Franciaországban erről egy uh, konferencia, aztán egy energia uh, krízis, hiszen nagyon megnőtt az energia, külső energia felhasználásunk, és a külső beszállítóink, a kínaiak például megemelték az árakat. A harmadik krízis pedig az energiával kapcsolatos geopolitikai válság. Irak, Líbia, Nigéria, hát mindegyik eléggé válság sújtotta. Helyzet szerintem komolyan kell venni azokat első lehetőség a megújuló energiaforrások, második megoldási lehetőség a jobb gázvezetékek és egyéb vezetékek megépítése, összekapcsolódások, és a harmadik lehetőség pedig az a takarékoskodás. Első kérdés. A hatékonysággal kapcsolatban, energiahatékonysággal kapcsolatban évente 2%-kal szeretnénk javítani ezen, ugye ez egy 2020-as célkütűzése. Öttinger úr, vagy Barozó úr azt mondják most, hogy 2020 és 2030 között ezt 5 7 vagy maximum 10%-ra csökkentsük, tehát az eredeti 20%-ot, fölbontottuk korábban 2%-ra, most pedig az egészet szeretnénk max 10%-ra csökkenteni. Ez azt jelenteni, hogy 2020 után kevésbé leszünk hatékonyak, pedig a válságok elmélyülnek. Második kérdés. Próbáljuk felállítani az energetikai belső piacot. Ebben a, ezen a piacon egy tisztességes versenyre lenne szükség. Ma Lengyelország újabb ö, szénre vonatkozó támogatásokat kér, Anglia és mások pedig az atomenergiára kérnek újabb támogatásokat. Kérdésem, hogy elnök úr, te hogy fogod ezt a konfliktust, a támogatások és a, és a belső piac megfelelő működésé közötti konfliktusokat hogyan fogod ezt kezelni? Válasz. Köszönöm, Claude. meghallgattam. Filip, Filip azt mondta, hogy három percem van. Nem nekem a három perce? De ha gondolod, na, úgy látom, hogy a luxemburgiak a fennmaradó időn megosztoznak akkor. Én úgy gondolom, hogy megfelelő ambíciókra van szükség. Én nem tudok most konkrét uh, ígéreteket tenni, mert, uh, mert közelebbről meg kéne ismerkednem ezzel a problémával, eléggé felületesek erről az ismereteim. Elvieg, elviekben azt mondom, hogy szeretném, hogyha, hogyha hatékonyabb lenne az energiafelhasználásunk, hogyha ha nem herdálnánk el a megtermelt energiát. Nagyon fontos tehát az energiahatékonyság, gazdasági szempontból is, fejlesztési szempontból is, és foglalkoztatásügyi szempontból is, hiszen ez munkahelyeket teremthet, ez a piac. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy eléggé pártolója vagyok, ennek a megfelelően szakaszolt, folyamatos, kétszázalékos hatékonyság növelésnek. A gazdasági válság alatt mindig is azt mondtam, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket nem szabad magukra hagyni, ezzel mindig is, ezzel mindig is foglalkozni kell, mert a klímaváltozással kapcsolatos válság nem fog magától eltűnni, és a párizsi konferencia előtt megpróbálnám azt elérni, hogy ismételten erőteljesebben foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, és próbálnám a figyelmet erre irányítani. Második kérdés, Lengyelország, támogatás, belső piac, stb. stb. Hát ezek konkrét kérdések, ezeket jobban meg kéne vizsgálni. Tudom, hogy Lengyelország hogyan viszonyul elviekben ehhez a kérdéshez nem feltétlenül úgy gondolkodik, mint a többi tagállam, vagy mint a tagállamok többsége, hát meg kell nézni, hogy milyen irányban lehet itt elmozdulni. A, most a meghallgatások során nem szeretnék kipécézni egyes, egyes tagállamokat, mert egyes területeken egy tagállamot lehet kipécézni, más területeken másokat, ez nem tesz jót. Elnök, Claude, nem, nem, technológiai kérdést, nem a tagállamokra vonatkozó kérdés. Hogy, hogyha szétválasztjuk a dolgokat, akkor elmélyül, elmélyül a belső piac szétválasztottsága. Hát a gond az, hogy ezt egy tagállam kéri, tehát egy tagállami problémáról van szó. Ebben nem csak technikai kérdés látok, hanem egy politikai problémát is. Tehát hogyan állítja meg Öttinger úr befolyását a összeálló bizottságra. Ez, ez a program még nem túlságosan ambiciózus, nagyra, toró, nagyra törő, és már gondok vannak Öttinger úr végrehajtásával. Jávor Benedek következik most Magyarországról. Őt az orosz kapcsolatok foglalkoztatják. Köszönöm szépen. A második prioritásával kapcsolatos kérdésem van energia. Az energiabiztonságot hogyan szeretné biztosítani, tudván, hogy Oroszország komoly beruházásokat tett az atom energiában bizonyos tagállamokban. A gázára egyre növekszik, és ne felejtjük el, hogy Európa egyre jobban függ a nukleáris szektortól, Oroszország adja most már a technológiai know-how-t, sokszor ők a pénzügyi beruházók is, ez számos tagállam esetében igaz az atom ágazatban. Hogyan? Ön, ön is kritikusan látja-e az orosz beruházásokat? Finnországban, Magyarországban és máshol is történtek ilyen beruházások. Ez milyen hatással van az EU energia biztonságára? A második kérdésem, Említette az új Európai Energiauniót. Milyen intézkedéseket tesz majd az új bizottság annak érdekében, hogy megelőzze vagy megakadályozza azt, hogy a különböző tagállamok, vagy egyes tagállamok veszélybe sodorják az európai energiabiztonságot azzal, hogy egyoldalú lépéseket tesznek. Azt gondolom, hogy az Európai Energia Unió valós projekt a jövőre nézve. Én szeretném, hogyha felgyorsítanánk az egységes belső energetikai piac megvalósítását. Szeretném, hogyha a különböző régiók, tagországok között a hálózati összeköttetéseket is felgyorsítanánk, és szeretném, ha elgondolkoznánk az energia mixről. Igaz az, hogy jelenleg az energia mix egy olyan téma, amely jel a tagországok izoláltan foglalkoznak. Hiszen Európában sose fogunk megállapodni az energia mixről, tehát én ezt jónak tartom. Tehát ez a tagországok kompetenciája, ők szervezik meg a saját energia mixüket de azt gondolom, hogy nem maradhattunk egy általános energiamixnél, egy olyannál, amivel most rendelkezünk, hiszen nem csak, hogy csökkenteni kell az Oroszországtól való függést, hanem a foszilis energiától való függést is Ebben az irányba kell tartanunk. Én szeretném, hogyha a tagországok összefognának és létrehoznának egy eh, energetikai piacot. Én abszurdnak tartom azt, hogy izoláltan állnak ki, illetve eh, a tár- az ellátási szerződésekről külön-külön tárgyalnak a szagországok. Azt gondolom, hogy itt szolidárisnak kell lenni, össze kell fogni, azért, hogy hatást gyakorolhassunk a piaci feltételekre és az energia árakra. Tudom, hogy vannak állami vállalatok, akik felelősek az energiaágazatokért, más tagországokban inkább e, itt szervezett társaságokról van e, szó, magántársaságokról, és nem tudják ők elképzelni képzelni azt, hogy egy központi beszerző, energia beszerző pont jöjjön létre. Tusk eh, miniszter, eh, miniszterelnök eh, anyagát azt gondolom, hogy részletesen meg kell nézni. Az energia a modern diplomácia részét képezi. Nem létezik már diplomácia energetikai vetület nélkül. És én szeretném, hogyha az új biztos ezzel az anyaggal részletesen foglalkozna, azt gondolom, hogy most jobbak a feltételek, hogyha a gáz keletről nyugatra már nem halad, akkor ki kell találni valami más, tehát igenis nagyon sok feladat vár ránk ezen a területen. Köszönöm. So next, uh, Következő kolléga Horvátországból, Dábor kolléga. Honorable Mr. Juncker. Kedves Juncker úr, hogyha közös víziónk van 2020-ig, az észak és a dél közötti harmonizáció, kelet-nyugat közötti harmonizáció, akkor önnek óriási a felelőssége van abban, hogy most indítsa el a folyamatot. A kelet és délkeleti tagországok Horvátországgal együtt, amely legjobb példája ennek, súlyos strukturális problémákkal rendelkezik a gazdasági politikájában. Ön minden bizonyal ismeri ezeket a problémákat. Kérem, térjen ki arra, hogy milyen pénzügyi eszközök segíthetik az országokat abban, hogy hatékony módjan váltsanak a zöld gazdaság velé, hiszen a fenntartható fejlődésnek ez az egyetlen lehetséges módja hogyha növekedést akarunk, csak zöld növekedést tudunk elképzelni. Ez az egyetlen megoldás az egész Európai Unió számára. Ön, önök, ön milyen pénzügyi eszközöket lát ennek megvalósításához? Köszönöm. Produktív. Ami a bevezető megjegyzést illeti. A bizottság még nem állt fel, még nem állt fel. Én itt vagyok, de nincsenek biztosok mögöttem. De még csak nem is tudok hozzáférni különböző irányvonalakhoz az Európai Bizottság részéről. Tehát önök feltehetnek nekem részletes kérdéseket, de én nem leszek felelős az összes területért. 28 személyből áll a bizottság. Lehet, hogy túl sokból, de még nincs meg ez a 28 személy. Tehát ezekkel a kérdésekkel majd akkor kell foglalkozunk, amikor megszervezzük a bizottság munkáját. Ha általánosságban beszélünk, akkor én Támogatom a zöld gazdaságot, támogatom a pénzügyi eszközök kialakítását, Szükség van erre a politikai megerősítésre, az innovációra, de nincsenek előttem számadatok, eh, nincs meg a tudásom még ezekről a területekről. Bizonyos anyagokat megnéztem az elmúlt éjjel is. Egy olyan döntés kapcsán, amit a bizottság hozott, miszerint 12 ország kap pénzt, akik érintettek ebben az ágazatban. De lesz majd egy ezért a területét felelős biztos. Hát őt nyugodtan megsüthetik majd, ha ide jön, de én nem tudok részletes választ adni ezekre az igen részletes kérdésekre. Ez egyelőre lehetetlen. Tehát vannak um, zseniszerű jellemvonásaim, de nem vagyok um, Øh, Jenny. Forskellige sprog her. Og da jeg har tænkt mig at gå på et meget specielt emne, Köszönöm szépen. Mit tervez annak érdekében, hogy egy egészen speciális kérdésben előrelépést érjen el? Úgy értem, úgy gondolom, hogy világos választ szeretnénk végre kapni a bizottságtól a palagáz kérdésében, a palagáz mindannyiunkat foglalkoztatja, egész konkrétan Dániát és Romániát is. Ez egy új energiaforrás, egy nagyon kockázatos, veszélyes energiaforrás, amely az emberre, a természetre, a környezetre egyaránt veszélyes. A Nemzetközi Energiaügynökség, az IAEA e is tudja, hogy a klíma védelmi szempontoknak sem felel meg. Jó lenne, hogyha itt nem állnánk tehetetlenül eh, az üzleti világ és az érdekcsoportok nyomása alatt, érvényes az én országomra és érvényes Romániára is az, hogy a helyzet a palagáz eh, tekintetében sokkal rosszabbul eh, néz ki, mint más országokban. Jó lenne, hogyha a hosszú távon fenntartható energiaforrásokra építenénk inkább, és nem ilyen veszélyesekre the diversity of languages, I'm tempted to give you an answer in Luxembourgish, but... Csak azért, hogy fenntartsuk a e, nyelvi sokszínűséget, e, szívesen válaszolnék luxemburgiul, de ezt most nem teszem meg. Az energia mix nemzeti kompetenciák kérdése, ebbe a bizottság nem fog beavatkozni. Ami a frackinget illeti, ez egy személyes vélemény, én ezt ellenzem ellenzem, mert nincsenek eredményeink a hosszú távú hatásokról. Én támogatnám a kutatásba történő beruházást, a frackingről, illetve azt, hogy megtegyünk minden annak érdekében, hogy elkerüljük a negatív hatásait a frackingnek, amelyek már ismeretesek de én nem támogatom a fracking előtérbe helyezését. Félek a, következményektől, nem látom be a hatásaikat, éppen ezért az elővigyázatosság elvét támogatom. Ez azt is jelenti, hogy fel fogsz lépni egy erőteljesebb szabályozás érdekében, ahogy azt a környezetvédelemért és kínai védelemért felelős biztos asszony szerette volna, de ugye Öttinger megakadályozta. Nekem úgy tűnik, hogy a bizottság egy nagyon demokratikus intézmény, ahol igenis vannak viták. Nem tudom, hogy ezt, ezt a vitakultúrát, ezt még jobban támogatnom kell, ki kell szélesítenem. Ezekben a kérdésekben, még hogyha az kicsikét arhaikusan is, vagy anakronisztikusan hangzik is, én nem tudom, hogy az új technológiák hova visznek minket, merre tartunk, hogyha azokat alkalmazzuk, úgyhogy én itt a megfelelő óvatossággal járnék el, és általános védelmi szabályokat kellene elfogadnunk annak érdekében, hogy a kockázatokat ki tudjuk zárni. Nyilvánvalóan a kockázatokat akkor tudjuk a legjobban elkerülni, hogyha a kockázatos ügyletekbe bele se kezdünk Rendben, eh, azt tudom mondani, hogy ebből lesz valami. Eh, a GMO-król szól majd Martin Hajzi Németországból. Tudjuk, hogy eh, a génmódosított, techn, génmódosítás technológia egy másik kockázatos technológiait Európában. Az elmúlt bizottság újra és újra megkísérelte az európai növényállomány termesztése területén a génmódosítás technikáját megengedeté tenni, és gyakorlatilag ez megosztotta Eh, Európát, hiszen ennek a kérdése ez újra lett nemzetiesítve, ennek politikája. Támogatja-e eh, a parlament azon álláspontját, hogy erősebb, szigorúbb engedélyezési szabályokra lenne szükségünk, és az ESZÁ-nak a reformjára lenne szükség. Összességében pedig feltenném azt a kérdést, hogy nem kellene-e itt fenntartható mezőgazdaságot folytatnunk inkább Európában, és nem kellene-e jobban ellenállnunk pontosan ebben a kérdésben az Egyesült Államok tárgyalások során kifejtett nyomásának. Úgy gondolom, hogy ezeknél az engedélyezési eljárásoknál rossz folyamatok zajlanak. A, a tanácsban nem jött össze a módosítással kapcsolatos minősített többség. A bizottság kell döntést hoznia, és hogyha nem hoz döntést ilyen engedélyezési eljárásokban, akkor a bíróság elé citálják. Az egész folyamatot nem tartom teljesen átláthatóan, vagy legalábbis nem tartom átláthatónak, vagy legalábbis nem tartom minden ponton megmagyarázhatónak, vagy megindokolhatónak. El kell gondolkoznunk azon, hogy ezeket az engedélyezési eljárásokat átalakítjuk-e, és szükség lenne bizonyos parlamenti együttműködésre is, csak úgy tudunk megfelelő eredményeket elérni. Tehát semmiképpen sem tartom jónak, hogy ötletszerű vagy véletlen eh, technikai feltételek eh, eh, alapján valami fajta döntés kialakul a tanácsban, és az aztán rossz helyzetbe hozza a bizottságot. Ne. Úgy gyakorlatilag ennél tudománytalanabb és demokrát, demokrácia ellenesebb módon nem is történhetne ez az engedélyezési eljárás. Úgy tűnik, hogy a zöldek eh, szívhez közel álló témákban itt pontokat gyűjt, áttérünk a halakra és a halászati politikára. Isabel Löven kap szót. Köszönöm szépen, Juncker úr, üdvözöljük itt körünkben. És eh, említette, hogy eh, kiábrándulnak az európai országok, tagállamok és emberek Európából. Az, az e- legutóbbi mandátum alatt a közös halászati politika reformja is oka lehet ennek a kiábrándultságnak. A földközi tengeren a, a halálomány 91%-át túlhalasszák, ugyanez az arány az északi és a balti tengeren is több, mint a halálomány fele. Kérdezem, hogy hogyan fogja a reformot megvédeni, hogyha megválasztják hogyan fogja ezt képviselni a következő mandátum alatt. Vannak olyan tagállamok, akik megpróbálják, akik megpróbálnak kibújni az alól, ami, amit elértünk az eredmények alól. Svédországban a szavazók nagyon örültek annak, hogy igenis lehet valamit tenni az európai halászatért, és reméljük, hogy a fenntartható óceánok, az óceánok fenntarthatósága mellett kiáll majd. Válasz. Hát Luxemburgnak nincsen. Luxemburgnak nincsen az óceánokhoz közvetlen hozzáférése, ezért persze Belgium okolható. Nem vagyok nagy halász szakember, az elmúlt, illetve amikor miniszterelnök voltam 19 évig, nem kellett kineveznem egyetlen halászati minisztert sem, de előfordult már, hogy a halászati tanácsot Luxemburgnak kellett elnökölnie, nem volt sikertelen, de bevallom, hogy fogalmam sincs arról, hogy politikai szempontból milyen lépésekre van szükség, hogy ezt a problémát megoldjuk, de nyilvánvalóan foglalkozom a kérdéssel, érdekel a kérdés, odafigyelek rá, nem szeretném ellehetetleníteni az eddig megtörtént döntéseket, tehát erre oda kell figyelni, hogy azoknak legyen következménye. Elnézést, de a halászatról nagyon nagy magabiztossággal nem beszélhetek, de majd megismerkedem a kérdések kiegészítő kérdés. Tudom, hogy Luxemburgban nincs halászati ipar, ennek örülök, hálás vagyok érte. De, de az Európai Unióban a halfogyasztást 70%-ban ez importfüggő, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, tehát ezek a, ezek a tengerparton nem rendelkező országok erre vannak szorulva, és az import nem egyszerű a fenntarthatóság szempontjából szerintem ezzel a kérdéssel csak EU szinten beszélhet, foglalkozhatunk, és nagyra becsülném, hogyha um, valamilyen kezdeményezést tenne ebben a kérdésben. Válasz, nem akartam azt a benyomást kelteni, hogy elviccelek, a, elütöm viccel ezt a, ezt a problémát. Valóban globális problémáról van szó. Az EU-nak a nagy kérdésekben nagy mértékben kell fellépni, a kis kérdésekben pedig kis mértékben. Ez egy nagy kérdés, nem az a probléma itt, hogy valamelyik országnak van-e tengerpartja, vagy nem. Nem, ez mindenkit érint. Csak szeretném önt biztosítani arról, hogy komolyan vesszük a dolgot. Amikor viccelek, akkor előre szoktam szólni, hogy viccelek. Elnök, Isabella Lövin nevét hallja, akkor eszébe jut majd, hogy milyen kihívások állnak előttünk a halászati politikában. Ha esetleg valakik meg akarják torpedózni a reformot. Tehát Isabella lövéről volt szó. Az utolsó kérdésfeltevő ebben a, ebben a ö, körben Maurice Krétkártó, a londoni City-vel kapcsolatban szeretne föltenni, a, föltenni egy kérdést. Köszönöm. Brit vagyok. Úgyhogy nem meglepő, hogy a brit listáról az ötödik kérdés érdekel engem, a brit kérdés. Az európai intézményi, intézményekben szerintem sok lesz a változás az elkövetkező öt évben. Bankunió, bank jogszabályok, banki szabályozás is ide vonatkozik az Egyesült Királyság kívül esik az eurozónán, de fontos pénzügyi központ. Az LKB e és a, az Egyesült Királyság kormánya között clearing houses vagy más témában elég sok az összeütközés. David Cameron számára nagyon fontos az, hogy ennek is van egy hetes listája, hogy a brüsszeliek ne avatkozzanak bele annyira a brit ügyekbe. Az Egyesült Királyság kormánya szeretne mentesítést kapni a londoni City számára a pénzügyi jogszabályok alól, vagy pénzügyi szabályozás alól. A illetve szeretne a különböző pénzügyi szolgáltatásoknál előnyösebb, előnyösebb feltételekhez jutni, offshore cégek, stb. stb. Hogyan vélekedik erről? Ebben a témában bevallom, jobban informált vagyok, mint az előzőben. Hangzik a válasz. Az ötödik prioritás, ugye ezek az áprilisi prioritások, ne keverjük össze mással. A brit probléma már évtizedek óta jelentkezik, vagy jelen van, de most is belásom magam. Mi nem avatkozunk bele semmibe. Az Egyesült Királyságok különleges jellegét figyelembe kell venni, de csak úgy, ahogy a többi tagállam esetében. Hogyha a brit kollégák vissza akarnak venni bizonyos kompetenciákat, amelyek jelenleg Brüsszel, amivel jelenleg Brüsszel bír, remek, csak mondják meg, miről van szó, hogyan gondolják az egészet. A brit kormány semmilyen kéréssel még eddig nem keresett meg. Ha megtörténik, akkor elbeszélgetünk róla, tárgyalunk, de a négy alapvető szabadságra semmilyen káros hatással ez nem lehet. Hogyha bármilyen kérésük van, akkor közösen megbeszéljük, meglátjuk, mit lehet tenni. A holland parlament egyébként egy 53-as listával állt elő, hogy ők mit szeretnének, milyen külön jogokat szeretnének elérni. Ez tehát nem csak brit gond, hanem számos országot érint. A szerződés, a, a belső piac, a mozgásszabadság, a munkavállalók szabad mozgása, ezeket a dolgokat nem lehet megkérdőjelezni. Ezek európai vívmányok, akik akik nagyobb mozgásszabadságra vágy, vágynak, azok nem kérdőjelezhetik meg a mozgás szabadságát. Aztán ott van a londoni city, a pénzügyi szabályozás, stb. stb. Hát erre ma nem szeretnék erre nem szeretnék reagálni, mert még nincs a kezemben a britek listája, ezért nem tudok rá konkrét választ, ezért nem szeretnék konkrét válaszokat adni, de elviekben elmondhatom azt, amit az imént mondtam, tehát nem szabad megsérteni a négy ö, alap szabadságot és egyéb dolgokat. A azt is fontosnak tartom, hogy a, a pénzügyi központokra ugyanazokat az elveket használjuk, mint, mint másokra. Egyébként, hogyha valaki más szeretné helyetném, he, he, valaki más szeretné helyetem megvédeni a pénzügyi központokat, akkor ám legyen. Elnök, lezárjuk ezt a fejezetet, és relatíve jól állunk az idővel, csak 7 perc késésben vagyunk. Most térjünk rá a szociális és fiskális kérdésekre, a két dolog általában kapcsolódik egymáshoz a demokrácia által kormányzott, demokra, a nép által kormányzott demokrácia nagyon fontos a nép érdekében. Nos, föl, fölmerül a kérdés, hogy a népért való népért való kormányzás az mennyiben működőképes, hiszen a, a népesség 1%-ának vált jobbá az élete az elmúlt időszakban, 99% esetében vagy stagnált, vagy rosszabbodott, romlott. A szociálisan igazságosabb politika tehát a megoldás. José Bové fogja az ezzel kapcsolatos kérdést föltenni. Jó napot kívánok! Most nem alapvetően a költségvetésről, annak felépítéséről, fejezeteiről kívánok vitát folytatni, ez nem a megfelelő időpont, hanem azt szeretném önnel megvitatni, mi az elképzelésünk, a víziónk. Itt 20 évre kívánunk tervezni, de pénzügyileg csak 7 eh, évre tervezünk 2013-ban, költségvetési vita nélkül fogadtuk el a 7 éves keretköltségvetést, és 2020-ban majd a következő, 2019 után összeülő parlament fog dönteni az azt követő időszaknak a költségvetéséről. Úgy gondolom, hogy itt, a, e, itt egy koherencia probléma, demokratikus probléma e, e, van, hiszen a jogalkotási időszak vagy a parlamenti ciklus nem áll összhangban a költségvetés időtartamával, a költségvetési ciklussal. Jó lenne, hogyha olyan folyamat alakulna ki itt is, ami a kettőt összhangba hozza egymással, és értelmes parlamenti költségvetési vitákat tudunk folytatni hiszen nyilvánvalóan mi kötve vagyunk ahhoz, amit a költségvetés alapján egyáltalán meg tudunk valósítani. Válasz. Én nem értek egyet azzal a megállapítása, hogy már 20 éve eh, Európában csak a pénzügyi víziók eh, útján járunk. Ahogy már elmondtam, én pénzügyminiszter voltam, költségvetésért felelős miniszter, és ismerem azokat a hatalmas problémákat, amik akkor jelentkeztek, amikor egész egyszerűen nem volt elég forrásunk, akár arra, hogy államközi egyezményeket végrehajtsunk. Ezeket ratifikáltuk, aztán végrehajtani nem tudtuk mindenféle lehetőséget megfontoltunk annak érdekében, hogy ebből a intézményközi sakmat helyzetből kikerüljünk valahogyan. A két költségvetési hatóság, eh, a parlament és a tanács aztán össze kellett, hogy csapjon egymással, és eh, harmadik olvasatban, a szerződés által egyébként elő irányzott harmadik olvasatban sikerült csak elfogadni a költségvetést. és így, kész, így voltunk képesek hosszabb távra költségvetést felállítani. 2019-ben majd egy másik parlament fog összeülni, nem tudjuk, hogy annak milyen mandátuma lesz. Nekünk most van egy középtávú prognózisunk. 2016-ban ezt majd revideáljuk, 2016-ban jól fogjuk tenni, hogyha újra elővesszük a saját forrásoknak a kérdését. Ezt már tegnap is elmondtam. Én nem támogatom azt, hogy hétről öt évre csökkentsük az időt, de azt jól tettük, hogy az eredeti tervezett időszakhoz két évet hozzátettünk, hiszen ez egy kicsit kisimította a talajt a munkához. Szeretnék egy tényleges vitát kibontakoztatni a saját eszközökről. Nincsenek illúzióim, de szeretném, ha legalább vitáznánk erről. Azért nincsenek illúzióim Európáról sem, mert egyáltalán nincsenek illúzióim. Ami a konvergenciát illeti, a bevételeknél, itt nagyon fontos értékelni, nincsenek megbízható statisztikai adatok, itt évente ezer milliárd euróról van szó. Éva Zsoli szeretne feltenni egy kérdést a vállalkozások adójával kapcsolatban. Jó napot kívánok, üdvözölni, és szeretném, örülök annak, hogy megosztja velünk a nézeteit. A prioritásainál, a választási kampányai prioritásainál nem szerepelt a fiskális csalás elleni küzdelem. Természetesen ez nehéz egy olyan ország számára, ahol az 50% a GDP-nek a pénzügyi ágazatból származik, és ami az 1000 milliárdot illeti, ez az Európai Unió tagországának adósság állományát meghaladja. Mert bizonyos országok úgymond összefogtak. 2004 elején 14 elején eh, a bizottság készített tanulmányokat, Írország, Hollandia, az Apple, a Starbucks és a fiak kapcsán problémákkal küzdöttek. 19 évig elnöke volt, miniszterelnöke annak az országnak, akinek ebben nagy része volt. Ön eltökélnie magát az intenzívebb munka mellett ebben a témában, illetve ön támogatja-e a pénzügyi átláthatóság ráröltetését az összes országra, az összes multi körében, amelyek tevékenységet folytatnak Európában. Köszönöm. Igen, ami a különböző pontokat illeti, ezt a vitát egy kicsit jobban ki kell bontakoztatni, ami az átláthatóságot illeti a, a nagyvállalkozások kapcsán, én nem tudom pontosan mire gondol, de majd talán elmagyarázza. A fegyverkereskedelem kapcsán igenis követelni kell az átláthatóságot, kivétel nélkül. Tehát, hogyha átláthatóságot akarunk, ezt mindent érvényesíteni kell, ezt támogatom. Tehát itt egy tényleges témáról van szó, és nagyon komolyan kell erről vitázni, ami ami a különböző szövegeket illet, illetve anyagokat. Ezek nem mindig azt mondják ki, amit gondolunk. Két folyamat van, amelyet a bizottság indított, ezt ön megemlítette, továbbiak várhatóak további anyagok, ami pedig az adó szabályozást illeti. Itt átláthatóságra van szükség. Én az első részében a közéletemnek én beruházó voltam. És nagyon sokat tanultam mindarról, ami Düsseldorfban, Párizsban, Frankfurtban történik. Mindig azt mondták, hogy túlságosan uh, szerények vagyunk, másoknak más eszközeik vannak. Luxemburg helyzete speciális, mindig ezt mondták, de hát itt úgymond egy beteg helyzetről van szó, hiszen minden tagországnak megvan a saját pénzügyi gyakorlata, ami a nagyvállalkozásokat illeti, a vállalkozásokat, amelyek nem igazából átláthatóak, tehát nagyon fontos, hogy ide injektáljunk egy jelentős dózisú átláthatóságot. Azt gondolom, hogy mindenkinek nyernivalója van, hogyha ezt bevezetjük, Néha azt olvasom, hogy a volt luxemburgi miniszterelnök nagy szövetséges a nagy tőkének, azt gondolom, hogy ezek nem helytálló megjegyzések. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, amelyre szükség van. És remélem, hogy a luxemburgi kormány is válaszolni fog, reagálni fog erre a folyamatra. Az én pártom már nincs kormányon, és természetesen sokat beszélnek Luxemburgban is az átláthatóságra. Én szeretném, hogy ez általános szabály lenne, de nem csak ebben a tében, nem csak a fiskális pénzügyi témákban, hanem ami a vállalkozások pénzügyeit illeti, ott is, ami a fegyverkereskedelmet illeti, itt is szükség van az átláthatóságra. Köszönöm. Merci. La question suivante va porter... Euh, Köszönöm a következő kérdés technokrata nyelvezeten fogalmazva az automatikus amortizációra vonatkozik, nincsen monetáris unió, ami eh, nem tartalmazna transferre vonatkozó szabályozásokat, és az egyik javasla egy európai uh, um, biztosítékra vonatkozik. Spanyol. Ha megengedik, spanyolul teszem fel a kérdést. Juncker úr, üdvözöljük Önt! Az elmúlt évek európai gazdasági politikája megnyomorított elég sok európai polgárt. Spanyol esetében 4,5 millió a munkanélküliek száma, és ezeknek, 40, e, ezeknek elég komoly százaléka nem nem részesül semmilyen segélyben. Két és fél millió ilyen ember van, ez 800 ezer háztartást jelent. Láthattuk a trojkának, hogy milyen megoldásával, megoldás lehetősége van erre, tehát a szociális politika ez rendkívül riasztó. Lennének konkrét kérdéseim is, Filip is említette. Mit gondol arról, hogy Európában felállítható-e egy európai munkanélküli segélyrendszer. Nyilván felmerül a kérdés, hogy az eurózónán belül vagy kívül legyen érvényes. Hogyan vélekedik erről a második kérdés? Európai ifjúsági garancia a héten hallottuk, hogy Spanyolország is beszállna ebbe a rendszerbe, de nem kielégítő szerintem ez a rendszer. Ön mit tesz azért, hogy ez a rendszer igazán beinduljon? Válasz. Azt hiszem, hogy kicsit komolyabban kéne foglalkozni az ifjúsági garanciával. 6 milliárd euróval rendelkezik a, a program. Hát ez nem egy túl nagy összeg, de a mai napig elég kis összeget hívtak le ebből. Mindenki elmondja, szívesen beszél arról, hogy az ifjúsági munkanélküliség ellen valamit tenni kell, főleg a különösen e, nagymértékben sújtott országok mondják ezt, de hát jó lenne, hogyha akkor a, a már létező európai alapokat tényleg fel is használnák. A második dolog, spanyol helyzet. Mindenki szereti a saját tagállamára irányítani a figyelmet, szociális politika, stb. stb. Hát sok téves döntés született, az eurozóna és más európai szintek is hibáztak, például szociális kérdésekben. A spanyol probléma, minél nem csak spanyol probléma, európai választ igényel. A szolidaritáson alapul a megoldás, a program is, tehát a segélyprogram is ezen így jött létre. Említettem korábban, hogy a kiigazítási politika nem minden lépésével értek egyet. Még egy dologra emlékeztetnék, mert sokszor elfeledjük, hogy az Európai Unió és az Eurozóna anticiklikus politikát alkalmazott a krízis a válság elején, 2008-ban 220 millió, és 2009-ben is ezt szántuk erre. Ez azt jelenti, hogy az államadóság mértéke változott, és hogyha ezt az európai szakpolitikát, anticiklikus szakpolitikát nem alkalmaztuk volna, akkor valószínűleg még jobban elhatalmasodtak volna az államadóságok, és ez még súlyosabban érintett volna bizonyos országokat, még inkább elesadorta volna őket a válságból. Egyébként a deficit átlagosan 7%-ig növekedett, ennél, jobban, ennél jobb eredményt nem tudtunk elérni és szerintem elég jó eredménnyel sikerült a válságot mégis határok közé szorítani, tudván főleg azt, hogy milyen rövid idő alatt kellett ezt elérni. Én is szerettem az automatikus stabilizátorokat, ugye erről volt szó, igen. Szerintem nem szabad nem szabad olyan megszorításokat, vagy olyan megkötéseket tenni, ami még jobban megakasztja a természetes köröket. Nos, vagy természetes folyamatokat. Ami a munkanélküli segélyt illeti európai szinten, mostanáig, a mai napig, ami engem illet, nem igazán jutottam világos eredményre, bár sokat gondolkoztam erről. Elviekben támogatom a dolgot, de nem tudom, hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet ezt véghez vinni, hogyan lehet ezt működőképessé, elfogadhatóvá tenni az eurozóna összes országában. Elég nagy rizikó kapcsolódik ehhez. Nyilván tudja, hogy a déli országok közel állnak a szívemhez, de kérdés, hogy ez valóban jót tenne, hogyha az európai költségvetés szánna egy bizonyos összeget egy bizonyos tagállamnak, hogyha x százalékig elér, x százalékot ér el ebben a bizonyos országban a munkanélküliség és nyilván olyan európai alapokat kell akkor létrehozni, amelyek mobilisak, amiket bármikor lehet alkalmazni, hogyha fölmerül a szükség. Ez nagyon veszélyes dolog. Nem szabad, hogy elhibázzuk ezt a szakpolitikát. Igazi strukturális reformokra lenne szükség inkább. Valószínűleg tehát a, az európai költségvetés tétlensége jelenteni a problémát ebben az esetben. Tehát elviekben támogatom az európai munkanélküli segély, vagy munkanélküli biztosítás létrehozását, de egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, még gondolkodási fázisban vagyok. Néha velem is előfordul az ilyes. Ezek az eszközök nagyon fontosak a szociális igazságoság megvalósítása érdekében, valamint a közszolgáltatások erősítése. És Monika Váner Ausztriából teszi fel ezt a kérdést. Tisztelt Juncker úr bevezetőjében elmondta, hogy fontos a szubszidiaritás elve. Ezzel összefüggésben a kommunális helyi önkormányzatokkal kapcsolatban és azok szociális szolgáltatásaival kapcsolatban ennek kérdésem. Bécsből érkezem, ott nagyon erősek az önkormányzati szociális, szociális szolgáltatások. Ezek nem öncélt szolgálnak, hanem a polgárokat szolgálják, ahogy általában elmondható, hogy e, az európai polgári kezdeményezés eh, is megmutatta, ezek a közszolgáltatások sikeresek Európában. Ön támogatja-e a jövőben is, hogy a belső piaci szabályozás és a verseny eh, szabályozás hatája alól kivegyük a közszolgáltatásokat, az ilyen szociális szolgáltatásokat, azokat, amelyek egyébként a nemzeti közi szerződésekben, a Lisszaboni szerződésben is eh, szabályozva vannak, illetőleg az eddigi E, és egyébként vitatott liberalizációs intézkedéseknek a hatását azt értékelni fogják-e nem kormányzati szervezeteknek e, és helyhatóságoknak a bevonásával. Jó napot! Én olyan vagyok, aki az öngondoskodásnak a feltétlen híve, amióta csak emlékszem. A privatizáció sohasem szerettem, és azban az országban, ahol én magam felelőse voltam ennek a kérdésnek, más utakat választottam, mert hogy vannak alapvető polgári érdekek, amelyeket minden országnak persze a saját belátása szerint biztosítania kell. A polgárok érdekeit úgy kell képviselni, ami megfelel az adott ország, az adott tagállam hagyományainak és nem szabad, hogy egyszerűen alávessük ezeket a dolgokat a belső piac diktátumának. Az európai GDP-ben ezek a szolgáltatások rendkívül nagy arányt foglalnak el, és én nem vagyok annak hívve, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal is kiterjesszük a belső piaci szabályozást. Egész egyszerűen ezt ellenzem. Hogy aztán egy ilyen nagy eh, vizsgálatot tartsunk, eh, és ért, egy nagy értékelést, és az majd milyen eh, eredményekhez vezet, ez nem feltétlenül változtatja meg az én véleményemet. Én úgy gondolom, hogy ablakon kidobott pénz, hogyha szakértőket bízunk meg azzal, hogy hogyan lehetne ezeket a szolgáltatásokat a belső piaci eh, szabályok alá bevonni. Én mindenképpen azt támogatnánk, hogy a belső piacot építsük ki, de úgy gondolom ezzel együtt, hogy vannak olyan területek, ahol a belső piaci szabályszerűségek érvényesülését el kell kerülni. A szociális védelmi szabályok ugyanolyan fontosak ugyanis, mint a belső piaci szabályoknak az érvényesülése és az itt elfogadott magas szintű szabályozásoknak a um, lerontása, a degradációja az elkerülendő. Merci, on parle souvent. Köszönöm. Köszönjük a választ. Sokat beszéltünk Dél-Európáról, és néha elfeledkezünk arról, hogy a keleti részen is szociális sürgető kérdések vannak, Litvánia, illetve Bronislav kap ki Szót-Britanniából. Köszönöm szépen. Juncker úr. Szeretnék föltenni önnek egy kérdést. A három balti állam Románia és más keleti államok sokkal alacsonyabb mértékű kifizetéseket kapnak, de a mezőgazdasági elő, előállítási és egyéb költségek nem annyira térnek el. Litvániában például az energetikai költségek ugyanolyan magasak, mint Európa nyugati részén, és gyakorlatilag csak a munkabér kárára tudnak megtakarításokat tenni az ottani földművelők. Kérdésem. Az európai költségvetés 2017-es felővizsgálatában a mezőgazdasági kifizetéseket is felülvizsgálják-e, tehát a legalacsonyabb kifizetések, az alacsonyabb Kifizetése kérdésével is foglalkoznak-e majd az új tagállamokban, hogy a verseny torzító hatásokat kikerüljük, hogy ezek a tagállamok, ezek az új tagállamok fellélegezhessenek. We'll have this. Igen, sor kerül majd a sor kerül majd 2016-2007-ben a pénzügyi szabályzat újra, a pénzügyi terv újra felülvizsgálatára. és fel lehet vetni ott ezeket a kérdéseket, de nem hinném, hogy alapvető változásokra lenne esély. A tárgyalások során megállapodtunk már valamiben. Még 2013-ban ismerem egyébként a problémát az úgynevezett új tagállamokban, egyébként nem szeretem az új tagállamok kifejezést, tagállamaink vannak, nem új tagállamaink. Még a tudományos világban is vitatkoznak arról, hogy vajon megfelelő mértékű kifizetéseket kapnak -e ezek a tagállamok. Ismerem ezt a problémát, és ígérem, hogy a félidős felülvizsgálatán szót ejtünk erről, és jó lenne egy jobb eredményt elérni. So, uh, we start the last... Térjünk rá az utolsó kérdéskörre. Hosszúra nyílik ez a mai meghallgatás. Jó hír, hogy ez már az utolsó blokk. Ma még három frakcióhoz el kell mennem, mondja Juncker úr. Hát, az utolsó kérdéskörnek szép címe van, de elég ronda dolgokat tartalmaz, hiszen az európai politikusok bizonyos dolgokat, nem, politikusoknak bizonyos dolgokat nem sikerült megoldani. Az Európai Unió határain kívül és belül csak női képviselők fognak hozzászólni az utolsó blogban csak hogy emlékezetébe idézzük ezt a, ezt a probléma réteget. Ská Keller lesz az első kérdés föltevője, migráció. Köszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk, köszönöm, hogy válaszol a kérdésekre. Örülmel, örömmel hallottam, hogy, hogy mind a négy alapvető szabadság jogot védelmezni fogja. Számunkra az emberek szabad mozgása az egyik legfontosabb szabadságjog, hogyha emellett kiáll, akkor segíthet, segítünk, önnek számíthat ránk. A legális migrációra is pozitív szavakat szólt, ennek is örülünk. Még egy kérdést szeretnék föltenni a, a menekültekkel kapcsolatos válságot. Hogyan férhetnek hozzá a menekültek az Európai Unióhoz úgy, hogy biztonságban legyenek kérdésem, hogy a következő bizottság ezzel kapcsolatban milyen javaslatokkal áll elő. A legutóbbi bizottság magától nem igazán állt elő semmivel, sokkal inkább a tagállamok késztették ezt. A Szíriából, Irakból, vagy bárhonnan máshonnan válságos régióból származó menekültek hogyan férhetnek hozzá az EU-hoz biztonságosan. Nyilván a több Frontex, több drótháló, több kerítés nem jelent megoldást. Milyen megoldást tud nekünk ajánlani? Válasz. Szerintem a Frontex igenis része lehet a megoldásnak, de nem csak erre kell koncentrálnunk. Egyébként a Aténban meglátogattam a Frontex központját, 80 milliós költségvetésük van, van csak, ez nevetséges, emelni kell a költségvetést. A Frontex alapvetően nem egy pozitív inzerciós eszköz, hanem inkább erretendő típusú. Nos, sok tagállamban úgy adják el, vagy úgy kommunikálják ezt a problémát, hogy a külső határainkat nem védjük, pedig elég aktívak vagyunk, és nem a populistákat kell, nem a populisták szája szerint kell lépni, hanem megfelelő érvekkel kell előállni. a legális migrációval kapcsolatban, ugye mindenképpen ezt is tárgyalni kell a tanácson, nem csak az illegális bevándorlásról. Tudom, hogy ezt a kérdést is sokan vitatják, de attól még foglalkozni kell velem. Próbálok tehát ennek eleget tenni. Ami pedig az illegális bevándorlást illeti menekültek, és hasonló kérdések. Eléggé megosztott a tanács ezzel kapcsolatban. A tanács tehát még az alapelvekben sem tud megegyezni, de ettől még a bizottságnak újra és újra meg kell próbálni a józan ész által indokolt megoldást érvényesíteni. A szolidaritás rendkívül fontos, az északi és déli tagállamok között. Szerintem nem csak azon tagállamoknak a gondja az illegális bevándorlás, akiket leginkább sújt ez a jelenség. Társfinanszírozásra van tehát szükség, egy kicsit nagylelkűbben kéne finanszírozni például a visszafordítási programokat. Nagy hibát követünk el Európában, mert az egyik tagállam másik után csökkenti a fejlesztési segélyek mértékét. A minimum, amit tehetünk, hogy életeket mentünk meg, de valójában ott kell segíteni ezeknek az embereknek, ahol élnek, a mindennapi gondjaikat, és hogyha csökkentjük a fejlesztési segélyeket, az egyáltalán nem segít. A 0,7%-os célkitűzésünk nevetséges. Ismételten ajánlani fogjuk majd a tagállamoknak, hogy, hogy a tanácson, hogy ebben a kérdésben tegyenek valamit. Ezt már megtettük korábban is sokkal erőteljesebbnek kell lennie az együttműködési politikának. Mi vagyunk a leggazdagabb kontinens, nekünk kéne ebben a kérdésben a vezető szerepet vállalni. Elnök, látom itt, Ska, látom Ská arcát, sok kérdés merül fel, de majd később visszatérünk erre. Julia Réder következik a németországi kalózpártól, és ut- utána egy másik kérdést fogunk meghallgatni, és egyszerre fog válaszolni a két kérdés, Juncker úr. Nos, Juncker úr, az európai párt nevében fordulok önhöz, és az európai szerzőjoggal kapcsolatban tennék fel kérdést. Nagyon örülök annak, hogy az ön prioritásaiban ez egy előkelő helyet foglal el, ugyanakkor nagyon nagy viták vannak az európai szerzőjoggal, különösen az internettel, internetes fórumokon ugyanis nagyon sok intézmény és közférában működő szervezet vét a szerzőjogi szabályok ellen, és ennek rendkívül negatív következményei vannak. Gyakorlatilag eh, szerzők a létükben vannak veszélyeztetve ezáltal. Mit tesz annak érdekében, hogy az európai szerzőjog mindenki számára könnyen érthető és könnyen betartható legyen? és egyáltalán lesz-e e, egységes európai szerzői jogi jogcím, illetőleg mely e, biztos, illetőleg mely bizottsági főigazgatóság lesz a felelőse ennek a kérdésnek. Juncker úr, itt vagyok, itt vagyok, lát engem. Üdvözöljük Önt itt a frakcióban. Említette, hogy a digitális belső piacot fejleszteni kell, és harmonizálni kell a szerzői jogot az EU-ban kérdésem, hogy az egyensúlyt hogyan látja, tehát a kulturális diverzitás és a harmonizáció közötti egyensúlyra gondolok. Aztán a az erkölcsi jog kérdésével foglalkozott-e, hogyan tudjuk jobb tárgyalási hogyan tudunk jobb tárgyalási pozíciót biztosítani a szerzőknek és a, az alkotóknak. Köszönöm ami ezt a kérdést illeti, hogyha a szerzőjogról van szó, akkor én nagyobb lépéseket vagyok hajlandó tenni. Egyetértek abban, hogy növekedés és foglalkoztatási potenciál van például a digitális egységes piac, a digitális belső piac kiteljesítésében. és az európai digitális világnak a szép töredezettsége ennek akadályában van. Itt tennünk kell valamit. Túl sok a szabályozó, túl sok nemzeti színezetű szabályozás van hatályban. Itt nagy erőfeszítéseket kell tennünk a harmonizáció érdekében, hogy a digitális belső piacban elő potenciálokat ki tudjuk aknázni. 13 éve nem foglalkozunk az Európai Unióban ezzel a témával, és teljesen elképzelhetetlen reformok, forradalmak zajlottak le ezen a területen azóta. A szerzői joggal el kell, hogy mondjam, foglalkoznunk kell majd, hogy leegyszerűsítjük a, leegyszerűsítsük a dolgokat, átláthatóbbá tegyük őket, a szerzői jogi szabályozás nem szabad, hogy nehezítse Európa digitális ambícióit, hanem a digitális potenciál kihasználását kell segítenie. Ami ugye a szerzőjogokat illeti, Az én kulturális beállítódottságom ellen van az, hogy a szerzőket úgy kezeljük, mint mondjuk egy műanyaggyártót. Tehát aki könyvet ír, zenét szerez, filmet készít, kerámiát, dalt ír, egyedi. Tehát az alkotás folyamatát nem szabad ennyire lábbal tiporni, mint jelenleg azt teszi a társadalom. Én fontosnak tartom azt, hogy a művészeket, az alkotókat tiszteletben tartsuk. Nekem ez az egy elvem van, és ezt szeretném eh, az európai piacon eh, előmozdítani az alkotás folyamatának tiszteletben tartását. Je, ne suis pas intermittent, madame. On the... Die Generaldirektion äh, wird es beim Binnenmarkt bleiben? Tehát az illetékes főigazgatóság az a belső piaci főigazgatóság lesz? Hát én gratulálok önnek ahhoz, hogy egy olyan kérdéssel foglalkozik már most, amivel nekem még nem kell foglalkoznom, mert hogy ilyen bizottságon belüli szervezeti kérdésekről még nem gondolkoztam el. Úgyhogy még azt sem tudom megmondani, mely biztos lesz illetékes a digitális szektornak, nemhogy azt, hogy melyik főigazgatóság. Nem tudom, hogy a belső piaci főigazgatóság a legalkalmasabb hely erre. Sok kérdés érkezett. Tehát engedjék meg, hogy más kérdésekre is kitérjek. Biztos, hogy ez egy érdekes, izgalmas vita lesz, hiszen nagyon sok megközelítésmód lehetséges, amit te is mondtál. Most egy további ö, érdekes, izgalmas téma kerül terítékre. A pénzmosásról fog Judith, Sar- Judith Sargentini beszélni Hollandiából. Köszönöm szépen, elnök asszony, hollandul fog szólni. Ön a szívemből beszélt, Juncker úr, amikor azt mondta, hogy a fejlesztési együttműködés eh, fordított forrásokra a 7% az nagyon kevés, és akkor is a szívemből beszélt, amikor azt mondta, hogy teljes átláthatóságra van szükségünk eh, a nemzetközi vállalatoknál és az adófizetési eh, praktikáik esetében. Éva Zsolival kapcsolatban azt is elmondta, hogy alapvetően az átláthatóság kell, hogy a szabály legyen. Én a pénzmosási dossziénak e, voltam az előadója, vagy vagyok az előadója egy néppárti kollégával együtt, és tárgyalnom kell a bizottsággal, valamint a tanácsal ebben a kérdésben. Az Európai Parlamenti Javaslat egy e, egy átláthatósági regisztert kíván e, felállítani arra vonatkozóan, hogy a különböző vállalkozások kinek a tulajdonában vannak. A parlament elfogadta az ezzel kapcsolatos javaslatot, és valamennyi 28 tagállamban nyilvánosan fel kell állítani majd ezt a nyilvántartást, hogy a jövőben a bűnös praktikákat meg tudjuk előzni. Számíthatunk-e az ön jövőbeni támogatására? ugyanis az, eznek az átláthatósági nyilvántartásnak a koncepciója nincsen benne az ön programjában tagállamok, és ezek között az én saját tagállam Hollandia is, de az ön tagállam a Luxemburg eh, is nagyon visszafogott ebben a kérdésben. Úgyhogy a parlamentnek az Európai Bizottság részéről egy javaslat számára a támogatásra van szüksége, keresztül tudjuk azt vinni. Köszönöm. Köszönöm szépen. You can count on my support. It's, it's... Számíthat a támogatásomra Eine Benelux-Verständigung auf ganz schnelle Art. Hát ez egy Benelux jellegű megállapodás gyorsan? Heidi Hautala Finnországból kap szót, és ő a jogállamiság miatt aggódik. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sokat beszélünk európai értékekről, jogállamiságról. Szeretnénk, hogyha az európai értékeket el tudnánk terjeszteni szerte a világon, és hát a tagságnak a kopenhágai kritériumok is feltételei. Ugyanakkor jogállami, jogállamisággal kapcsolatos problémákkal kell szembenézzünk, például Magyarországot említeném ebben az összefüggésben, ahol a demokráciát korlátozni próbálják. Az lenne a kérdésem, hogy hajlandó egy olyan mechanizmust támogatni, amely a jogállamiságnak a helyzetét a legkülönbözőbb tagállamokban értékelje. Egyik frakcióbeli tagunk azt eh, javasolta, hogy egy kopenhágai bizottságot állítsunk fel, amelynek feladat az lenne, hogy értékelje, hogy a bíróságoknak például a függetlenségét sértéke bizonyos tagállamokban. És azután javaslatot tenne a szükséges intézkedésekre. Ez a dolog aztán nem lett tovább vive itt a frakcióval, de nem tudom, hogy a bizottság lát-e abban nagyon jó lehetőséget, hogy ezt támogassa. És így például állást foglalna el a magyarországi helyzettel kapcsolatban, ami nagyon is aggodalmat keltő. Magyarországgal kapcsolatban mindent elmondtam, amit el akartam mondani. Úgy gondolom, hogy a bizottság az ön által említett területeken, a most leköszönő bizottság a, ezeken a területeken nagyon jó munkát végzett. A Viviana Redding az igazságügyért felelős biztos, nagyon jó, fel, nagyon jó munkát végzett, és ezt mi fenntartások nélkül folytatni kívánjuk, hiszen ez egy hitelességi kérdés Nyilván nem akarjuk mindenkinek megmondani, hogy hogyan irányítsa az országát kínaiaknak, mongoloknak, a világ szerte másoknak. Látjuk, hogy a világon mi minden nem működik, mi nekünk arra kell figyelnünk, hogy nálunk működjenek a dolgok, és példával járjunk elől hogyha nálunk a dolgok nem úgy működnek, ahogy működniük kellene, akkor természetesen arról szólni kell. Ugyanakkor nem szabad, hogy bizonyos országok ellen boszorkányüldözést folytatjunk. De hogyha az adott kérdés európai szintre tartozik, akkor arról beszélnünk kell. Nekem ez a meggyőződésem. Mi egy érték alapú politikai rendszer vagyunk, talán nem jó kifejezés a politikai rendszer, de mégis az, az vagyunk, és ez az érték alapú közösség, ezek az érték, ezekhez az értékekhez mindig is méltóaknak kell maradnunk. Van a szerződésnek, a Lisszaboni szerződésnek a hetedik cikkeje, az úgynevezett atombomba cikkely, ami gyakorlatilag mindent lerombol, amit előtte még nem romboltunk le, de hát mégiscsak van a hetedik cikkely, jó, hogy van, jobb, mint hogyha nem lenne, és ezzel bizony számolni kell, és ennek alkalmazásával kapcsolatban további javaslatokkal fogunk előállni. Megnézzük, hogy mit kell megvizsgálni, és azt is megnézzük, hogy hogyan tudunk ebben a kérdésben az Európa Tanácssal együttműködni. A bizottság számára is nagyon fontos az Európa Tanács, hiszen nekik nagyon nagy a szakértelmük, hozzáértésük. Úgyhogy számomra ez mindenképpen egy fontos téma. Előfordulhat, hogyha te véletlenül bizottsági elnök leszel, akkor előfordulhat, hogy ténylegesen egy újabb eszközt uh, uh, támogatnál a Kopenhágai Bizottság kiegészítéseképpen. Ezt azért kérdem, mert ez az együttműködés így például a Magyarország, mint problémás tagállam esetében nem működnek jól a dolgok. Én úgy gondolom, hogy mivel ezt témává kell tennünk magunk számára, ezért foglalkoznunk kell ezzel a témával. Az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban nem szabad úgy tenni, mintha minden rendben lenne Európában az Európa Tanács egy nagyon is józan és sokat teljesítő politikai szervezet, és sokkal hatékonyabban működik eh, sok kérdésben, mint az Európai Parlament, Bizottság és Tanács együttvéve. És hát szakértelmük van az Európa Tanácsi munkatársaknak, amit használnunk kell annak érdekében, hogy az Európai Emberi Jogi kartát minél többen elfogadják. Nyilvánvalóan vannak dolgok, amit jobban lehet tenni, és azt jobban is kell tennünk. Most pedig a legutolsó kérdés Teri Reinkétől, aki az LMBT jogokkal kapcsolatban kíván kérdést föltenni. Kedves Juncker úr, örök, hogy itt van velünk, és meg szerettem volna kérdezni egy nagyon fontos kérdésről. Ez az egyenlőség, diszkrimináció ellenes küzdelem. Két csoport van a társadalomban, ahol nagyon súlyos diszkriminációt éreznek az összes európai társadalomban a nők, egyrészt, másrészt az LGBT plusz személyek Említettük ezt a problémát, és ezzel a kérdéssel a nőjogi szervezetek is foglalkoznak, illetve létrejön egy nőket képviselő szervezet a bizottságon belül is. Az európai szintnek itt van felelőssége, fontos biztosítani az, hogy mindenki élhessen a polgári, emberi jogaival, és a legutóbbi ciklusban egy nagyon fontos lépés történt a nők jogaira nézve, ami az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, illetve azt hallottuk, hogy a bizottság ezt az irányelvet vissza akarja vonni, ezt pedig vészharangokat kongat meg nálunk, hiszen úgy érezzük, hogy ezzel az agendával tovább kell lépnünk, az irányelv meg kell, hogy maradjon, tovább kell folytatnunk a munkát, illetve a parlament elmondta azt, hogy homofóbia elleni küzdelm, küzdelmi jegyében a stratégia kialakítása nagyon fontos, úgy tűnt, hogy összeáll egy roadmap a diszkriminációs ellenes küzdelem jegyében a leszbikusok, eh, homoszexuálisok, biszexuálisok, transzexuálisok ellen, ezek kulcsfontosságú pontok. Tehát a kérdésem a következő, hogyha önt megválasztják bizottság elnökének, akkor támogatná egy eh, stratégiát a homofóbia ellen a bizottság részéről. Második kérdésem, ami pedig az, anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet életi, ön támogatja azt, hogy a bizottság napirendre tűzze az említett irányelvet újfent? Köszönöm. Az által említett problémáknak nagyon is tudatában vagyok, vagy legalábbis tudatában vagyok annak a helyzetnek, amit ön említett. A bizottság által szervezendő és finanszírozandó kampányt támogatnék a homofóbia ellen hiszen a homofóbia ez egy olyan jelenség, aminek nem szabadna létezni, és nem lett volna szabad léteznie. Én ebben a kérdésben nagyon elkötelezett vagyok, és a diszkrimináció elleni küzdelem az fontos számomra. Hiszen elfogadhatatlan, hogy Európában bizonyos társadalmi csoportokat a szexuális orientációk miatt kirekesszenek. Európai, Európának befogadott társadalomnak kell lennie. Ami a jogalkotást illeti, jogalkotási eszközökhöz kell nyúlnunk, annak érdekében, hogy, hogy az LMBT személyeket védjük. Nem tudom, hogy ebben közösségi fellépésre van szükség, vagy egy tagállami illetékességbe tartozik-e ez a, a családjog révén. De hát itt ugye két különböző kérdésről van szó. Egyrészt ugye világossá kell tennünk, kampányolnunk kell amellett, hogy mi az, amit szeretnénk, milyen Európa, és egy másik kérdés az az, hogy az ez elvezető jogalkotási eszközök kinek az illetékességébe tartoznak. A szubszidiaritás révén ugye a tagállami illetékességbe. A szubszidiaritás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy európai szinten nem tehetünk alapelvi szinten kijelentéseket bizonyos dolgokban. Tehát Én szívesen európai szinten joga, jogot alkotnék ebben a kérdésben, de ez nem lehetséges. Rendkívüli ellenállásba ütközne. Nem csak a dolog érdeme miatt, a dolog tárgya miatt, hanem azért is, mert a szubszidiaritás elvével ellentétes. És a, a anya védelmi irányával kapcsolatban nem mondott semmit, ez véletlen volt, ezzel kapcsolatban tegnap már szóltam. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a bizottság ezt az irányelvet, amit ugye visszavont. Tehát megfontolom, hogy a bizottság újra foglalkozzon-e ezzel a kérdéssel. Itt ugye egy nagyon vitatott ritusra kerül sor mindig a tanácsban. Javasolunk valamit, a tanács elutasítja a bizottságba, tehát beszélni fogunk arról, hogy újra folyamatba helyezzük-e a dolgot, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ez az, amit mondtam. És ez volt az utolsó tematikus blokja a meghallgatásunknak. Köszönöm szépen Jean-Claude. És Philip Lambernek adom át a szót, hogy a konklúziót levonja. Tudom, hogy Juncker úr előtt még maratonál, három meghallgatásra megy még el. Éppen ezért nagyon-nagyon rövid leszek. Juncker úr elmondta azt, hogy intergenerációs koncepciót akar a költségvetési politikában. Mi általában intergenerációs megközelítést akarunk alkalmazni a politikában. Ha megnézzük az elmúlt öt évet, akkor kiderült, hogy nem sikerült a tagországi adósságokat csökkenteni, a magánszektor adóssága intak módon maradtak, és a szociális problémák súlyosbattak, az egy- esélyegyenlőtlenség, a szegénység, a környezeti problémák súlyosbattak, és nem csökkent a környezeti footprint. Különbség van a szociális, a környezeti és a pénzügyi adóságok között. A pénzügyi adóságot lehet csökkenteni, áttárgyalni, stb. a szociális adóságot illeti, az egy, egyenlőség érdekében, a, a szegénység csökkentése érdekében azonban nem újra tárgyalhatók ezek, ezek a témák, ellentétben a pénzügyi területtel. Ugyanez vonatkozik a környezetre is, ez sem újra tárgyalható. Tehát a tár- természettel nem lehet tárgyalni. Juncker úr, ha ő lesz a bizottság elnöke, akkor új orientációt -e tud adni az európai politikáknak, amely nem csak a pénzügyi terhet tudja csökkenteni a jövőbeni generációkra, hanem a szociális és a környezeti terheket is, hiszen mi ide helyezzük a hangsúlyt, ez a kulcsontosságú elem számunkra, és itt várunk nagy lépéseket az európai intézményektől. Tehát ezekről a kérdésekről akarunk beszélni, ezeket ezen napokban, órákban, és ez alapján állakítjuk mind álláspontunkat. Köszönjük szépen, hogy eljött mindannyiunk nevében a meghallgatásra. Köszönjük, hogy pontos válaszokat adott. Köszönjük, hogy nyílt volt, intellektuális szempontból is tisztességes. Tehát nem arról ismerszik meg a jó politikus, hogyha mondjuk nem ismer egy adott területet, akkor mindenféle badarságokat hord össze-vissza. Még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönjük a pontos válaszokat. Sikerült tartanunk a rendelkezés álló időt. Köszönjük szépen, és sok sikert az előtted álló maratonhoz.